meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, megnyitom a Költségvetés Ellenőrző Bizottság ülését. Ma nem a jobb, hanem a bal oldallal. A tolmácsok pedig szeretnék kijelenteni, hogy mivel a munkaügyi vita továbbra is zajlik az új munkakörülményekről, és mivel egyoldalúan a tolmácsokra erőltetnek bizonyos munkakörülményeket. A harmadik hetükben folytatjuk a, a munkaügyi harcunkat. Számos engedményt tettünk ugyan, de mégis a vezetőség eddig nem próbálta meg feloldani a konfliktust. Ennek eredményeképpen nagy sajnálattal közöljük önökkel, hogy nem, nem fogunk semmiféle túlhúzott időben a, tolmácsolni, és pontosan 12 óra 30-kor befejezzük a munkát. Köszönjük! <clears throat> Köszönöm szépen. Hálásak vagyunk, hogy egyáltalán az ülésre sor kerül. Pitera, Sie haben das Wort. Pitera asszonynak adom meg a szót. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja tytułem wstępu... Elnök asszony, köszönöm szépen. A bevezetőben szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy tehát szeretném elmondani, momentu. A, hogy a csalás elleni harc eddig hogyan alakult. A szerződés 325-ös cikke érdekében a tagállamoknak fel kell lépni a pénzügyi visszaélésekkel szemben. Még egyszer tehát Folytatom. A 325-ös cikk értelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés érdekében az Európai Uniónak és a tagállamoknak kötelessége fellépni a pénzügyi csalással és minden egyéb jogellenes tevékenységgel szemben, amely fenyegeti az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Fel kell lépni mégpedig olyan formában, hogy a tagállamokban visszatartó erejű legyen e, az intézkedés minden Európai Uniós e, intézménytestület e, munkájával kapcsolatos visszaélésre vonatkozóan. 2009. decemberében az úgynevezett Stockholmi programban a Nyitott és Biztonságos Európa felszólította a bizottságot, hogy a meglévő rendszeren tovább dolgozzon, olyan mutatókat vezessenek be, amivel a korrupció e- ellen sikeresen lehet vezetni a harcot, különösen az Aki Kommuniter ellen elkövetett, visszaélések terén. 2010. novemberében a bizottság a felszólítás hatására beterjesztette az EU biztonsági stratégiáját. Ebben új eszközöket határozott meg azért, hogy jobban védjék az Európai Uniós állampolgárokat. A stratégiában 41 lépés van, melynek célja az Európai Unió fenyegető főbb biztonsági veszélyek elleni fellépés. Ilyen lépések például a terrorista hálózatok elleni közös fellépés, vagy a kábítószer autólopás, stb. elleni közös fellépés. mindenféle olyan tevékenység manifestációja ellen, amelyet nagyobb globális bűnügyi hálózatok végeznek. Például a hálózatok, a határokon keresztül hamisított termékeket, embereket csempésznek be az EU területére. Az ilyen tevékenységek jelentős bevétel kiesést is jelentenek a tagállamokban. Egyrészt a pénzügyi bűncselekmények a, a globális GDP-nek mintegy 5%-át jelentik. 5 stratégiai célkitűzésünk van, és akciótervünk minden ilyen öm, bűncselekménnyel szemben a korrupciós elleni harcban a tagállamok számára vonatkozóan is. 2011. júniusában a bizottság beterjesztette azt az intézkedés sorozatot, melynek célja, hogy hatékonyan megelőzze a gazdasági, társadalmi és politikai következményeit az ilyen bűncselekményeknek, a korrupcióból származó európai társadalmakat negatívan beható jelenségeket. A kutatás is foglalkozik a korrupcióval. A, ezek szerint a felmérések szerint az Európai Uniós állampolgárok 80%-a szerint a korrupció súlyos probléma. A korrupció 120 millió eurós költséget is jelent évente, ami az EU GDP-jének több mint egy százaléka. És nem lesz alacsonyabb az EU éves költségvetésének módosításával sem. A csalás elleni fellépés ezért rendkívül fontos. A jelentése pedig jobban tudjuk nyomon követni és segíteni a tagállamok erőfeszítéseit, és koherensebb, átfogóbb stratégiát fogunk tudni kialakítani mind EU, mind pedig tagállami szinten. Ez rendkívül fontos. Annak ellenére, hogy különböző formában és különböző léptékben érezhető az EU tagállamaiban a korrupció, mégis összességét tekintve súlyos negatív hatásai vannak a korrupciónak az Európai Unióra, hiszen korlátozzák a beruházásokat, korlátozzák a, a közkiadások léptékét. A bizottságnak két évente kellene a korrupciós jelentését 13 óta kiadni, különböző forrásból származó adatokra alapozva, monitoring mechanizmusokra építve, amelyeket az Európa Tanács is biztosít, és az ENSZ, valamint független szakértők és érdekelt felek. Az Európai Unió feladata ezen kívül az, hogy tárgyaljon az Ingreco csoport, az Európa Tanács Ingreco csoportjában való részvétel feltételeiről, itt foglalkoznak a korrupció elleni harccal, nyilvánvalóan a szinergia hatások elérése a cél. A bizottság közleményében 17 fős csoport foglalkozna a korrupció elleni harccal. A korrupció elleni harc egész láncolatát kell kialakítani, a bizottsággal való konzultáció alapján. A véleményünk ezt a munkát kívánja segíteni. A felállított csoport véleményét, munkájának eredményét a, a tagállamokban megszervezett korrupció elleni harcra vonatkozóan is meg fogja fogalmazni. A helyi, tagállami és Európai Uniós szinten tehát egyaránt lesz áttekintés. A csoport segíti a korrupció elleni harc normáinak meghatározását mérhető és kvantifikálható értékeket fog a harc a korrupció elleni harchoz kidolgozni. A korrupciónak különböző irányai vannak a, a tagállamokban, erre vonatkozóan fel fogják mérni, hogy a korrupció elleni harc mennyire hatékony a különböző területeken. Ajánlásokat is fog megfogalmazni majd mindezek alapján az érintett országok számára. Az ajánlásokat az Európai Unió két éves jelentésébe is felveszik, és meg fogják határozni ezekben a korrupció ellenes intézkedéseket, amelyeket tagállami és Európai Uniós szinten hoznának az egymás értékelését, a bevált gyakorlatok terjesztését is ösztönzik. Az első korrupció ellenes jelentést a bizottság 2014. februárjában nyújtotta be. A jelentésben rávilágítottak arra, hogy a helyzet alapján hatékony intézkedéseket kell ha, hoz, ö, megvalósítani, mint például a hiányosságok, meghatározták, milyen hiányosságok vannak, a korrupció mértékét is felmérték, és jelezték, hogy a tagállamok különböző intézkedéseket hoznak a hasonló jelenségekkel szemben. 2016 és 17 között és megjelent egy további intézkedéscsomag, de annak ellenére, hogy igyekeztünk mi magunk is beavatkozni a szakbizottsági szinten a jelentés ezen vélemények, a mi véleményünk nélkül jelent meg. Timmermans úr tájékoztatott minket arról, hogy bár a bizottságot továbbra is érdekli a korrupció elleni harc, mégis úgy határoztak, hogy stratégiát váltanak. A bizottság korrupció ellenes információcsere programot dolgozott ki, és Navracsics biztos is megerősítette az itteni, az ez évben bevezetendő stratégiaváltást. Rövid időn belül kerül erre sor, nem tudom, hogy ez megkönnyíti-e, vagy megnehezíti a korrupció elleni harcot. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich wollte... Köszönöm szépen még meg akartam várni a tolmácsolás végét. Knicsi kolléga asszony a forgalomban elakadt, úgyhogy nem sokára valószínűleg megérkezik. Ami a korrupcióval kapcsolatos bizottsági jelentést illeti, szeretném felvetni, hogy itt a frakciókon átnyúló jelleggel egy felszólítást intéz a kont, miszerint a költségvetés bizonyos sorait tartalékba kell helyezni, és majd a biztosokat erre kérjük, hogy megfelelő nyomást gyakoroljanak a kollégiumra, és itt egy ígéret van, egy megfelelő határidő, amik ezt el kell készíteni, ezt a jelentést, és azt hiszem, hogy ez hatékony eszköz lehetne ugyanis a jelenlegi költségvetési tárgyalásokban és a Lisszaboni szerződés keretében meglehetősen nehezen tudjuk itt az érdekeinket érvényesíteni. Tehát jó lenne, hogyha komolyan vennénk ezt a történetet, és megpróbálnánk valamilyen eredményre jutni. A workshopot két panelre osztottuk. Az első panel az európai intézményekkel foglalkozik, a szervezet tapasztalataival, a második részben pedig a tagállami tapasztalatokat, az OLAF tapasztalatait szeretnénk megvitatni, és a belső vitákat is lehetővé kell tenni. Itt az értékeléshez előadókat hívtunk meg, a program eddigi tapasztalatairól fognak beszámolni, illetve az ellenőrzésekről. Knitsi asszony Katarina. Elnézést, hogy itt eh, rögtön rád szállok, de csak nyugodtan. Üdvözlünk, eh, jó reggelt. Akkor most eh, már készen állsz, hogy rögtön megtartsd a prezentációdat, akkor meg is adom a szót. Buongiorno. <laughs> Buongiorno. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elnézést kérek a késésért. Nem az én figyelmetlenségem miatt eh, adódott ez elő, hanem sajnos a parlamenti autóval volt probléma, amely eh, értem jött, hogy elhozzon ide. Elnézést kérek emiatt a késlekedés miatt. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon részt vehetek ezen a találkozón. Megköszönöm Greszle asszonynak, hogy lehetőséget biztosított erre a nagyon fontos műhely találkozóra. Pitéra asszonynak is köszönetet mondok, akkor is, hogyha nem tudtam meghallgatni az ő bevezető szavait, elnézést kérek még egyszer emiatt. Ahogy már többször elmondtuk, a korrupció témája nem csak hogy nagyon aktuális, hanem egy olyan téma is, amely sajnos mindenütt az Európai Unióban jelen van. Az államigazgatást az állami gazgatás akadályoz, működését akadályozza, a gazdaságban is jelen van a verseny, a szabad versenyt akadályozza a vállalkozások között, és az az eredménye, hogy a közszolgáltatások minősége romlik. Például azért, mert gyengébb minőségű anyagokat használnak fel a állami projektek során, és hát ennek van egy olyan aspektusa is, hogy gyakorlatilag az adófizetők pénzét használják fel, tehát abból fogy el erre. Nagyon negatívak tehát a korrupciónak a következményei, az egyes tagállamok államháztartására, de az Európai Unió költségvetésére nézve is, és a végén az állampolgárok kárára történik mindez. Az Euróbarométer legfrissebb adatai szerint nagyon aggasztó ez a jelenség, a tagállamokban az állampolgárokat foglalkoztatja. A Krim szakbizottság becslése szerint a szervezett bűnözés és a korrupció az Európai Unió vállalkozásainak körülbelül 660 milliárd eurójába kerül, és az biztos, hogy az elkövetkezendő években ez a tendencia nem fog csökkenni. A bizottság is ugye már kiemelte, az előttem szóló kolléganő hangsúlyozta azt, hogy a bizottság már 2011-ben közzétette a közleményét a témában. Egy két éves jelentés készül a korrupció helyzetéről de sajnos ez csak 2014-ben készült el, ettől függetlenül ez fontos, mert kereteket biztosít, lefesti a helyzetet az egyes tagállamokban. A tagállamoknak ugyanakkor ajánlásokat is megfogalmaz, ez azt jelenti, hogy intézkedéseket sorolnak fel, amelyeket be lehet vezetni, hogy hatékonyabban szálljanak szembe a korrupcióval. Múlt héten a plenáris ülésen szóbeli kérdést nyújtottunk be, pontosan ebben a témában a bizottságot szerettük volna emlékeztetni arra, hogy felelőssége van, fel akartuk hívni arra, hogy határozottan lépjen fel a tagállamok beli korrupció ellen, és természetesen az uniós szintű korrupció ellen. és megkértük a bizottságot arra is, hogy tisztázza ezt, hogy mi a probléma, mi akadályozza a munkát, a korrupció ellenes küzdelem aktívabb folytatásában a munkát, és hogy mi történik az intézményekben az ENSZ egyezmény rendelkezéseit, hogyan alkalmazzák a korrupcióval szembeszállva. Én olasz vagyok, egy olyan országból származom, ahol nagyon jól ismerjük sajnos ezt a jelenséget, de és a bűnszervezeteket is. Sajnos a korrupció az a bűnszervezetek hatalmának a növelését is szolgálja, az állami igazgatásba való beszivárgás, de a magánszférát is érinti, és persze illegális bevételre, jövedelemre tesznek szert az érintett állam költségvetésének kárára, ahogy ezt már hangsúlyoztam. Olaszországban 2014-ben létrehoztak egy antikorrupciós országos hivatalt, amely független intézmény, és a korrupció megelőzése a feladata az államigazgatásban, és az átláthatóság erősítése az állam szervezet működésében. Rafael Cantone eh, úr ennek a szervezetnek az igazgatója, akinek megköszönöm, hogy eljött hozzánk, ő is kap majd szót a meghallgatás során, és meghallgatjuk tőle, hogy Olaszország milyen gyakorlatokat, milyen módszereket vezetett be a korrupció elleni küzdelemben, és hogyan működik a Nemzeti Korrupció Ellenes Hivatal. Megköszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, köszönöm a vendégeknek is a jelenlétet, remélhetőleg eh, hasznos lesz ez a műhely találkozó. Sokat tanulhatunk majd az előadásokból, és javíthatjuk azt a módszertant és megközelítést, amelyet az európai intézmények alkalmaznak a korrupcióval szemben. Fontos, hogy ebben az értelemben is legyen EU-s jogszabály, és hogy minden tagállamot segítsünk a korrupció elleni harcban. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen. Valóban ez nagyon időszerű ez a workshop, ugyanis az OLAF rendelet átdolgozása most terítéken van, úgyhogy mi is befolyás lehetünk a, arra, hogy hogyan alakul. És most az EU intézmények és szervezetek tapasztalatainak paneljének első előadója, Sebastian Blay úr, aki a korrupció ellenes és pénzügyi bűnözéssel foglalkozó egység vezetője. Köszönöm szépen, Kereszt Lasszony. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ma itt bemutathatom, hogy az Interpol a korrupció ellenes fellépés és a pénzügyi nyomozás kapcsán milyen tevékenységet folytat és annak ellenére, hogy mi nem EU-s intézmények vagyunk, természetesen nagyon szorosan együttműködünk az európai rendőri szervezetekkel, korrupcióellenes szervezetekkel és az EU-s intézményekkel. Szeretnék egy rövid áttekintést adni arról, hogy mit teszünk a korrupció ellenes fellépések kapcsán, és hogyan látjuk az EU-val való együttműködést. Én Németországban dolgoztam a rendőri szerveknél, és így kerültem az Interpolhoz. Tehát annak ellenére, az Interpol nem EU-s intézmény, a főtitkárságunk Lyonban, Franciaországban található, és a főtitkárság tudatosan választotta ezt a székhelyt, 129-en dolgozunk, és természetesen nem gyakorlunk hatáskört a tagállamok tekintetében. Ez egy olyan nemzetközi rendőri szervezet, amely világszerte koordinálja tevékenységét, az együttműködést. Tehát mi gyakorlatilag egy kerettel szolgálunk a rendőri szervezetek jobb együttműködése számára. Ami a főtitkárságot illeti, Lyonban ezen kívül még további regionális szervezeteink vannak Afrikában, Latin Amerikában, Közép-Amerikában, és az Európollal, az EU-s intézményekkel, illetve a New Yorki székely ensz is együtt működünk. Itt az innováció keretében egy nagyon korszerű központtal rendelkezünk a kiberbűnözéssel kapcsolatos tevékenység számára. Nézzük, hogy milyen feladatköreink vannak. E, két fő területre lehet osztani ezen a területen a tevékenységet. Az egyik a klasszikus korrupció ellenes tevékenység, a különböző pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás, és ezáltal igyekszünk visszanyerni a korrupció révén elveszett pénzeket. A második fontos blokk vagy terület a sporttal kapcsolatos korrupció. Ez egyre elterjedtebbé válik, és ezen a területen most egy kapacitás fejlesztő és képzési programot hajtunk végre a sport integritásának megőrzése és fokozása érdekében és itt szakosodott rendőri tisztviselők foglalkoznak ezzel a területtel, megakadályozandó a sport területén a korrupciót, a doping tevékenységet, ugyanis ennek komoly veszélye van a korrupció tekintetében. Itt a tagállamok finanszírozására is támaszkodunk, illetve a különböző rendőri szervek is képviseletik, képviseltetik magukat, külső forrásokat is igénybe vehetünk. A sporttal kapcsolatos korrupció tevékenységet egy nemzetközi bizottság, a dopinggal foglalkozó nemzetközi szervezet is támogat minket, valamint az USA külügyminisztériuma. 192 tagunk van, minden egyes országban rendelkezünk irodával. Itt Brüsszelben, Belgiumban, Wiesbadenben, Németországban ezek partnerek abban a tekintetben, amikor kapcsolattartásra kerül sor, és megfelelő információcserét, adatcserét, biztosítanak, amikor a korrupcióval szembeni fellépésekről van szó, és azt hiszem, ami az Interpol lényegét képezi, hogy a világszerte három-négy országtól eltekintve, amelyek nem tagok, például Vanuatu vagy Észak-Korea, tehát minden egyes tagunk között biztosítjuk az információ cserét, és ezek az irodák továbbítják aztán az adott országokban a megfelelő szervek felé a az információkat. Tehát a rendőri szervekkel való kapcsolattartás ez egy nagyon fontos eleme a korrupció ellenes fellépésnek, hiszen itt nagyon ritkán beszélhetünk csak egy országot érintő bűncselekményről, általában itt több országra kiterjedő korrupciókról van szó. Tehát nagyon fontos a nemzetközi együttműködés az Europol, illetve az Interpol keretében. Másik lehetőség, amivel a tagjainkat támogatjuk a korrupció ellenes fellépésben, ezek az úgynevezett Interpol értesítők, a nemzetközi elfogató parancs kapcsán, amit az egyes országoknak megküldünk, és a központokon belül értesítést adunk arról, hogy kit kell, kivel szemben kell elfogadó parancsot kiadni, illetve hol kell kiszolgáltatni, kiadatni az illető szemét. És még egy új értesítőt is szeretnék megemlíteni, amit nemrégiben fejlesztettünk ki. Ez azt hiszem, hogy a korrupció ellenes harc és nyomozás kapcsán különösen fontos. Itt ez a értesítő nem egy személye kapcsolatos, hanem bizonyos tárgyakra vonatkozik. annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket vagy tárgyakat biztosítani lehessen, illetve vissza lehessen szolgáltatni. Tehát, ha például egy korrupciós bűncselekményre kerül sor egy tagállamban, nagyobb összegben, akkor ha ezeket a tárgyakat vagy, vagy eszközöket kiviszik az országból, akkor a rendőri szervek végzik el a nyomozást derítik fel azt, hogy hol szerezték be azt az adott árut vagy tárgyat, és gondoskodnak arról, hogy a, ezeket visszaszolgáltassák. Tehát itt olyan érték tárgyakról van szó, például aranyról, vagy nagyobb összegekről, és azt kívánjuk biztosítani, hogy ezeket vissza lehessen szolgáltatni. Az I24 hét egy olyan információs csatorna, amit amivel a különböző országokat kapcsoljuk össze. Ez egy Star Globális Fókuszpont platform. És a KG hálózathoz hasonlóan itt a lényege ennek a platformnak, hogy akik a korrupció ellenes harcban dolgoznak, lehetőséget kapjanak a közvetlen információ cserére egy ilyen közvetlen hálózat révén 133 ország kapcsolódik be ebbe a hálózatba, és itt nem csak rendőri információ közvetlen kicseréléséről van szó, hanem fontos, hogy megismerkedjék a partnerek arról, hogy milyen feltételek mellett szerezhetnek információt az egyes országokban. Nagyon fontos, és erről szeretnék részleteben szólni, az operatív támogatás. Ez tulajdonképpen a, az egyes esetek nyomozásának lényege. Az esetekben koordinálunk, a korrupció ellenes fellépés kapcsán, és itt egy task force működik, illetve van egy hálózat, ami kifejezetten a sporttal foglalkozik. Az esetek koordinációjára akkor kerül sor, amikor megkeresést kapunk egy tagállamtól egy fontosabb eset kapcsán, és akkor akár Lyonban, akár az érintett országban egy megfelelő tervet lehet kidolgozni, a, egyfajta cselekvési tervet, egy intézkedési tervet. És akár az EU-ban, akár fejlődő országokban, vagy az EU-n kívüli területeken és tehát ezekről a területekről is kaphatunk megkereséseket. Példát szeretnék említeni, ami egy nagyszabású nyomozati munka volt pénzügyi bűncselekmény kapcsán. Itt a telefonlehallgatás kapcsán megállapítottuk, hogy az elkövető egy másik ország magasrangú politikusát fizette le, és itt az érintett országok találkoztak, két EU-s és egy EU-n kívüli országról volt szó. Az információt ezek az országok közvetlenül megoszthatták egymással, és a találkozót követően indult meg a nyomozati munka, és végül is a korrupciós gyanúk következtében az egyik politikusnak le kellett mondania. Itt ez az információ csere tette lehetővé, hogy közvetlenül megindulhasson a nyomozati munka. Egy másik nagyobb ügy, amit szintén támogattunk a kiberbűnözés területén, egy Bangla- a Bangladesi Nemzeti Bankot megtámadták korrupciós céllal, és aztán a pénzeket Dél-Kelet-Ázsia több országán keresztül utalgatták át 120 ezer dolláros összegben. Aztán az egyik kelet-ázsiai országhoz jutott végül is ez a pénz, pénzösszeg, és végül is mi abban segítettük ezt az országot, hogy feltárja azt a hálózatot, amin végül is ezt a pénzösszeget utalgatták, összesen 30 millió dollár összegben. Az Európai Unión belüli együttműködés szerintem nagyon jól működik, és az Európol is nagyon komoly partnerünk az EU-n belül, ami az információ cserét illeti, vagy a közös nyomozó csoportok felállítását illeti. És mi nagyon gyakran részt veszünk olyan ügyekben is, amikor az EU-t illetve EU-s tagállamot, illetve EU-n kívüli országot is érint az ügy. Gyakorlatilag nincs olyan kontinens vagy ország, ahol ne fordulna elő korrupció. Amikor ilyen bűncselekményekre sor kerül, akkor azt mondhatjuk, hogy az EU a pénzösszegek tekintetében egy biztonságos térség, és ami a pénzük mosást illeti, itt a partnerek megnyugodhatnak, hogy ezek a pénzek nem tűnnek el. Fontos még megemlítenem az USA USA-tól származó forrásokat, ami a kapacitásfejlesztés és képzést illeti, a korrupció ellenes fellépés, a pénzügyi bűncselekmények felderítése és az összegek visszanyerése kapcsán. A korrupció ellenes szervezeteket igyekszünk felkészíteni, és ezáltal erősíteni a nemzetközi együttműködést, megvizsgáljuk azokat a jogi lehetőségeket, hogy a különböző országokkal hogyan lehet együttműködni. Itt már 23 program létezik Észak-Afrikában, Tunéziában, illetve a frankofon országokban, Nyugat-Afrikában. És itt Európának komoly szerepe lehet, vagy kevesebb szerepe lehet, hiszen itt a nyomozati munkaszínvonala már elég jó, de nagyon fontos az is, hogy Európai Uniós szinten további ráfordításokat biztosítsunk erre a területre. A nyomozó szervezeteknek is tisztában kell lenniük, hogy milyen lehetőségekkel, eszközökkel rendelkezhetnek és használhatnak ki. A nemzetközi doping ellenes szervezettel együttműködünk, ez az együttműködés is nagyon jól működik. Ennyit kívántam elmondani, remélem nem voltam túl gyors, és természetesen készen állok a kérdéseik megválaszolására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyből továbbadom a szót Lora Stefán asszonynak, a, romániai szakértőcsoportnak és a Greco tanácsadójának. Stefán asszony. Very much. Um, um. Köszönöm. És köszönöm, hogy meghívtak erre a nagyon fontos vitára. A meglévő korrupcióellenes ellenes programokról vagyok hivatott beszélni, nem hiszem, hogy meglepő, hogyha az EU-val kezdem. A különböző országok, tagállamok, nem tagállamok interakciójából azt látjuk, hogy a csatlakozáskor igen magas normák vannak, sokat várunk el a csatlakozó országtól. Nem csak a csatlakozás, hanem a vízumliberalizáció és egy sor egyéb területen, amelyel párbeszédben állunk. Ha belépnek a a, a, egy, egy or, belép egy, egy ország, akkor már nagyon kevés az, amit jogalkotásban, aki terén, normák terén elvárunk. Nincsenek közös definíciók arra, hogy mi az, hogy közalkalmazott, csak egy példa. Tehát az elvárás csatlakozás előtt jelentős, ha viszont valaki már csatlakozott, akkor itt belül alig, ha van valami. Úgy gondolom, azt kell megkérdezzük önmagunktól, hogy érdemese. Érdemese ennyi politikai energiát ráfordítani arra, hogy meggyőzzük az országokat, hogy előrébb lépjenek egy ilyen bonyolult programban. Egy olyan programról, menetrendről beszélünk, amely a, az országon belüli legfontosabbak érdekével szembe megy, különösen ha a korrupcióra gondolunk. Tehát a politikusokat arra kényszerítjük, hogy saját érdekükkel szembe menjenek a jogállamiság, modernizáció, korrupció ellenes tisztes és tisztesség nevében. Hogyha aztán rájönnek, hogy csatlakozást követően semmi nem akadályozza meg őket ahhoz, hogy rég, visszatérjenek a régi játékszabályokhoz, amelyeket azért hoztak, hogy a saját érdekeiket szolgálják persze. Az Euróbarométer szerint az emberek erre figyelnek, igenis figyelnek a korrupcióra, persze különböző mértékben, de mindenütt Európában úgy gondolják, hogy ez egy fontos kérdés. Szerintem, ha az Euróbarométert és az utcákon különböző tagállamok utcai tüntetéseit nézzük meg, a korrupció ellenes tüntetéseit, akkor azt is látni kell, hogy az Európai Uniónak együtt kell maradnia, és arról kell beszélnie, ami az embereknek fontos. Az Európai Uniónak persze nehéz hallatnia a hangját a tagállamokban, hiszen sok éve az az Európai Uniós taktika, hogy ne avatkozzon be a belső politikai vitákba. De úgy gondolom, hogy ha az Európai Unió továbbra is ebből kimarad, akkor végül is csak az lesz hallható, amit a helyi nemzeti politikusok mondanak az ottaniaknak. Hangsúlyoznom kell, hogy nem arról van szó, hogy az embereket ez nem érdekelné, nem arról van szó, hogy az emberek ne éreznék, hogyha valaki az országukban való problémákról beszél, akkor az ne az ő nevükben beszélne. Néha a napi hatalomtól függetlenül is ezt hallani akarják. Mi az EU felelőssége ebben? Nagyon jól tudják önök is, a korrupció ellenes jelentésüket 2014-ben indítottuk el, éves jelentésnek, két éves jelentésnek indult, most 2018-at írunk, és csak egy jelentés született meg. Több levél, amelyben tájékoztattuk a parlamentet arról, hogy egy más módon próbáljuk ezt megoldani. Nézzük akkor az első antikorrupciós jelentést ha megnézzük a statisztikákat, hogy miről beszélnek az emberek akkor, amikor az Európai Unióról beszélnek, hogy miről, mit tesz az EU, akkor az első antikorrupciós jelentésnek jelentős média visszhangja volt, annak ellenére, hogy nem sok rendezvényt szerveztünk erről. Tehát az emberek is figyelnek. Ez az a fajta hír, ami érdekli őket az újságokban, még akkor is, ha mi nem akarunk erről beszélni. Politikai költségek. Igen, persze, mindennek van politikai költsége, ennek is, ha olyasmiről beszélünk, ami nem működik jól a tagállamokban. Mégis az, a kezdet a legnehezebb, és a kezdet után, ha már rájövünk arra, hogy, hogy hogyan tudunk megmaradni vele, azzal hogyan tudjuk túlélni azt, hogy egy olyan jelentést adunk ki, ami nem csak a kedves dolgokról, jó dolgokról szól. De ezek az ilyen nem mindenki által elfogadható dolgokról szóló jelentésben is vannak pozitívumok, bevált gyakorlatok, meglepetések, akár az, hogy a bevált gyakorlatokat az országok össze elindítottak egyfajta gondolkodással az emberekben Természetesen korrupcióról beszélünk mindig. Én magam nem tartom ezt meglepőnek, hiszen akkor, hogyha van egy probléma, és azt elfogadjuk, és kezelni kezdjük, akkor akár megoldást is fogunk találni szemben azzal, amikor úgy teszünk, mintha nem lenne semmi baj. Önök is tudják, mi ez? Az európai szemeszter előnye az, hogy a hatóságokat nyomon lehet követni, illetve a tevékenységüket. A rossz hír ebben az, hogyha egy ellentmondásos kérdésben változást szeretnénk, és a magas szintű korrupció ellentmondásos, a korrupció, mint olyan ellenmondások, akkor az emberekre van szükség. Nem lehet zárt ajtók mögött egy változást elindítani. Nagyon kevés ösztönzőt tudunk a politikai vezetők felé sugalni ha az emberek nem tudnak arról, hogy ezek ilyesmivel foglalkozunk. Ha a bürokratákkal tárgyalunk, jó, az e, elindulhat, vagy működhet, ha technikai jellegű kérdéseket tárgyalunk meg, de ők nem fogják a változást a politikai vezetőik számára elindítani. Ez magától értetődő. Ha ilyen jelentős változásokat akarunk a társadalomban elindítani, ahhoz politikai vezetésre van szükség, és a politikai vezetés akkor jön, akkor em látható, hogyha egy választókörzet eh, hall bizonyos problémákról. A tapasztalat megosztási program bizonyos kérdésekben azt jelenti, hogy a tagállamok különböző szakterületeinek a szakértőit összehozzuk. Ennek persze eh, korlátai vannak, hány ember tudunk elérni, tudunk-e bármilyen hatást elindítani, kiváltani ezekben az országokban. Persze hozzáértők, szakértők összejönnek, általában olyanok, akik egyetértenek, és továbbra is egymás között beszélgetnek, az eredmények egymás között maradnak. A korrupció ellenes eszközök. Ugye nem mi vagyunk az egyetlen. A GRECO a, az Európa Tanács egyezményei alapján működik, az ENSZ Merita egyezményének monitoring folyamata és az OECD korrupció ellenes csoportja is ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik. A Grekóhoz való kapcsolatról szeretnék beszélni, meg hogy a Grekó mit csinál, mert úgy gondolom, hogy a színfalak mögött mindig is ott volt az, hogyha az Európai Unió is rááll erre a kérdésre, akkor majd mindenkinél jobb eredményeket tud elérni. A GRECO az Európa Tanács tagállamait vizsgálja, ami sokkal nagyobb az EU-nál. Remélhetőleg akkor majd az, azokat, az ottani norma szintet is emelni tudjuk. Az, európai, az első jelentés megmutatja azt, hogy, megmutatta azt, hogy mennyire nehéz a hatalommal tárgyalni és mégis sikerült jobban értékelni mindazokat a lehetőségeket, ami előttünk van, és elfogadjuk jobban azt, amit mások is tennek, tesznek, nagyobbra értékeljük. A Greco üléseken hivatalosan nem veszünk részt, próbáljuk a lehetőségeit megtalálni. A Greco évek óta igyekezett, igyekezett az EU-t bevonni. Mégis a GRECO azért nagyon fontos az EU számára, az EU tagállamok számára, és a csatlakozó országok számára is. Országspecifikus jelentéseket adhok eljárások alapján adják ki, és vannak már olyan példák, amelyek abszolút relevánsak Romániáról és Lengyelországról. Tehát az, ha egy bizonyos országban valami baj van, akkor nekik hiteles információ alapján adhok értékelést indíthatnak el. Szerintem ez nagyon fontos. És az ország specifikus értékelések szintén nagyon fontosak a csatlakozás miatt. Az EU általában a Greco ajánlásait veszi alapul, és ezen indul útra. És a, fontosnak tartom a, a bevált gyakorlatok cseréjét is. Nézzük azt, hogy hol lehet esetlegesen beavatkozni. A jövőbeni intézkedéseket hogyan látjuk. Azt hiszem volt egy állandó kritika az első korrupció ellenes jelentés közreadását követően. Az EU bírálta a tagországait, de nem nézd a tükörbe nem néz magába. Tehát az intézményeket is meg kell vizsgáljuk. Természetesen rengeteg kérdést kell megválaszolni, ki csinálja, hogyan csinálja, minek az alapján, milyen információra építve. De úgy gondolom, hogy a Greco jó példája annak, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat csinálni. Hiszen most nézték meg az Európa Tanács parlamenti közgyűlését, egy nagy korrupciós botrány mentén. Az embereknek ugyanis látni kell azt, hogy reagálunk az esetleges visszaélésekre, vagy rossz eljárásokra. Az értékelés ne annyira esetenként legyen, hanem általános. Persze az egyik nem, vál, nem zárja ki a másikat. A korrupciós vádakat meg kell vizsgálni, de azt hiszem az is hasznos, hogyha egy olyan mechanizmust tudunk elindítani, amely állandó évek, az évek során folyamatos, és amely alapvetően bizalmat ad az értékelési folyamatban. Ugye nem csak a tagállamokról van szó, hanem az intézményekről is. Nagyon fontos a tapasztalatcsere programokról és az európai szemeszterbe való vizsgálat, a Greco európai szemeszterbe való bevonásáról. Mint mondtam, el kell érjük az embereket. Talán most, ha most beszélünk az ajánlásokról, az, a két ország ajánlásról, akkor, akkor talán nagyobb lesz a hatásunk is. Az utolsó dolog, bár nem utolsó sorban kellene említenem, az az, hogy az értékelni kell, hogy az európai szemeszterre a megfelelő mechanizmus a korrupció ellenes politikák előre mozdítására, vagy pedig vissza kellene térnünk a kezdetekhez, és egy célirányos, korrupció el, csak korrupcióról szóló jelentési rendszerre kellene visszatérni. Nem válaszolom meg a kérdés, de azt hiszem a válaszomat sugalja az előadásom. Nagyon fontos, hogy az emberek Persze minden kérdésre tudjanak figyelni, de hogyha egy olyan eszközünk van, amely jellegénél fogva rendkívül technikai, akkor nem várhatjuk el azt, hogy megkapjuk azt a médiafigyelmet, amire szükségünk lenne. Pedig egy végeredményben nem is technikai jellegű ez a kérdés, nagyon is politikai tartalmú, nagyon nehéz előmozdítani, nagyon nehéz politikai értelemben bárki számára, gondoljuk csak végig a nemzeti politikusokat, szegények, akiknek ugye börtönbe kell menni, hogyha valóban támogatják a magas szintű korrupció elleni programot. Érthető tehát, hogy miért látnak ellen. Értjük, hogy mi forog kockán számukra. Ez nagyon sok országban látjuk is, de nem hiszem, hogy megengedhetjük magunknak azt, hogy az Európai Uniónál, az Európai Uniós tagállamoknál továbbra is ezt folytassuk. Hiszen látjuk, hogy a magas szintű politikusok 1 millió eurót letesznek az asztalra, vagy azt látjuk, hogy a, az ez ellen felépő, vagy ez, erről, ezzel foglalkozó civil szervezetek ellen öm, harcot indítanak. Nem hiszem, hogy van opciónk a korrupcióval érdemileg kell foglalkozzunk, és meg kell tudnunk mutatni, hogy mi az, ami működik, és mi nem. Anélkül, hogy azt mondanánk, hogy ugyanaz a mechanizmus kell, hogy működjön minden országban. Nem. De hogy beszélünk a kérdésről az összes tagállamban, az mindenképpen fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindjárt folytatjuk is. A Digi Home főigazgató helyettesével. Köszönjük önnek is, hogy eljött, megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a meghívást. Kollégám megkönnyítette a dolgom. Azt hiszem a bevezetőjében már a megfelelő hangnemet is megtalálta. És hát valóban több a várakozása tekintetben, hogy az EU-nak mit kellene tennie, de azért ne becsüljük alul azt, amit eddig sikerült, sikerült elérni. Először is, mielőtt nagyon-nagyon keményen és szigorúan viselkedünk a csatlakozásig vezető úton, azért a csatlakozás után sem hunyunk szemet minden aspektus felett, ami a korrupcióhoz fűződik, azért ezt nem lehet kimondani, ez nem fair, ezt nem lehet így kijelenteni. Két tagállam esetében, akik nem olyan régen csatlakoztak, ők még mindig külön vizsgálat alá esik, és ön ismeri ezeket az államokat, illetve az egyiket a kettő közül nagyon is és a makrogazdasági kiigazítás is érvényes rájuk. A többi tagállam esetében utalt valamire a 2014-es átfogó jelentésre, amelyre büszkék vagyunk. Ez a korrupció ellenes jelentés, ez valamennyi tagállamot érintette, és nagyon robosztusan elemezte a helyzetet. Úgyhogy köszönet illeti azon kollégákat, tanácsadókat, akik hozzájárultak ennek a nagyon kiváló jelentésnek az elkészítéséhez. De ugye amíg ezeket az elemzéseket életben tartjuk, hatékonyabbak lennénk, és többet tudnánk elérni, hogyha bevonnánk a korrupció ellenes aspektusokat is, azok közé, a keretek közé, amelyek egyedül léteznek most, és befolyásolják azt, hogy mit tehetnek a tagállamok, a korrupció ellenes fellépésben, ez pedig a gazdasági szemeszter. És ezért is integráltuk eh, ezt a részt a szemeszterbe, de ez nem jelenti azt, hogy nem vesszük eh, komolyan, vagy ugyanolyan komolyan a korrupciót az EU-ban, mint a múltban. Az Európai Parlament több alkalommal is megkérdezte tőlünk, hogy miért nem jelenik meg ez a jelentés minden két évben, és volt egy igen jó vita a múlt heti Strasburgi plenáris ülésem. Azt hiszem a biztosunk, sőt a biztosok megkapták az üzenetet, de nagyon is jól feltártuk, hogy a szemeszter mennyi mindent fed le, és ez nem volt így a múltban. A makroökonomiai útmutatás fő eszköze nem tartalmazott semmit a korrupció elleni küzdelemről. Itt 14 tagállamban számolhatunk be fejleményekről és korrupció ellenes politikákról, és ugye még hat tagállam kapott konkrét ajánlásokat. És ezen ajánlásoknak a végrehajtását szorosan figyelemmel kísérjük. És még valami, amiről ön is nagyon helyesen szólt, Ugye az igaz, hogy lehet, hogy a végén a jogszabályi keretek nem elég ambiciózusak az Európai Unió szintjén. Itt azt gondolom, hogy ugye a szerződések és más szabályok által teremtett korlátozások miatt, illetve a korrupció ellenes küzdelmet érintő politikai étvágy miatt, tehát hogy több felügyeleti, több jogszabályi eszköz legyen, tehát ezen korlátozó körülmények ellenére azért az Európai Unió elég sokat elért, ezt ismerjük el. Tehát azon túl, ami már a tagállamokban létezik. Nagyon sok területről szó van, olyan területek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a korrupció ellenes küzdelemhez, vagy amelyek ezt kiegészítik. Pénzmosás ellenesség, közbeszerzés és egyéb területek, ahol az Európai, Euró- Európai Unió valószínűleg a legszofisztikáltabb eszközökkel és a leg keményebb jogszabályokkal rendelkezik a világon. Ne felejtsük el azt sem, mert ugye hallottam azért a kritikát, hogy mi van az intézményekkel, tehát ne felejtsük el azt sem, hogy az EU-s szinten megvan az OLAF, az Európai Csalás ellenes ö, hivatal, és nagyon ambiciózus terveket fogadtunk el, ugye külön ügyészség létrehozását, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, Úgyhogy végrehajtjuk gyakorlatilag ennek a, az Európai Ügyészségnek az alkalmazottait már toborozzuk. Tehát azért érdemes értékelni azt, amit elértünk. A parlament irányítása alatt létrejött ez a csomag, ugye, a közérdekű bejelentők védelméről szóló jogszabály. Nem tudom, hogy a világon hány ilyen ország van, hány régió, ahol külön jogszabály védi a közérdekű bejelentőket. Aztán a pénzügyi információk cseréjéről szóló jogszabály az illetékes hatóságok között, a központi bankok szemláihoz való hozzáférés, illetve a nyomozati egységek együttműködését szolgáló jogszabály is a csomag része. Nem csak a terrorizmus ellen lépnek fel, hanem a törvények betartatásának minden területén az antikorrupció a korrupció ellenes harc is ide tartozik. És még egy elem, még egy fejezet, amit nem régiben nyitottunk meg, tulajdonképpen az új pénzügyi keretek éveken belül, és szerintem ez az Európai Parlamentnek egyébként rendszeres kérése is volt, rendszeresen elismételt kérése volt, tehát nem csak azt javasoltuk, hogy az átfogó finanszírozást növeljük, amely rendelkezésre áll a korrupció ellenes küzdelmet támogató eszközök számára az EU-n belül és kívül, tehát ide tartozik a szomszédság, politika és más országokban való fellépés, emellett még rengeteg más lépést is tettünk amelyek a feltételeket érintették. Itt komoly büntetésekről van szó, akár pénzbírságokról, hogyha a tagállamok nem működnek együtt a korrupció ellenes küzdelemben. Emellett van egy konkrét alap, amelyet fel lehet használni arra, hogy még tovább haladjunk előre, nemzeti reformokat sürgessünk, hogy a korrupció ellenes harc megvalósulhasson. A téma, amit kaptam, az eredetileg a bizottság korrupció ellenes tapasztalatcsere programjának az értékelése volt. Lehet, hogy ezt is egy pici erőfeszítésnek látják, de ez nem ennyire szűk körű. Valószínűleg ez egyfajta hivatkozási referencia alap lett minden tagállam számára, megosztják egymás között az információkat, közvetlen információt is, tapasztalatot is cserélnek, és együtt tudnak működni több vizsgálatban is. Tehát létrejött ez a hálózat, több találkozó, szeminárium szerveződik, és azt hiszem, hogy ezzel be is vezet fejezhet, be is fejezhetem, csak egy-két dolgot szerettem volna kiemelni, és mi nagyon komolyan vesszük a korrupciót, nagyon is igyekszünk ezzel ellen fellépni, ezért is olyan fontosak az olyan eszmecserék, mint például a mai napi, és köszönöm szépen a múlt heti plenárison a határozott üzenetet. Nagyon köszönöm. Itt a két előadó szerintem nagyon paradigmasan beszélt erről a helyzetről, és szeretném én is osztani a véleményeket. És azt hiszem, hogy itt a hitelünket meg kell erősítenünk a végrehajtás során is. Ugyanis az EU nagyon erőteljes jogszabályokkal rendelkezik, Stefan asszony és utalt rá, hogy ha megnézzük a helyzetet, akkor sajnos a helyzet nem feltétlenül kielégítő. Tehát nem arról beszélünk, hogy Brüsszel mindent megment, Szerintem sokkal többet kellene tennünk, és a tagállamokra is nagyobb nyomást kellene helyeznünk, és együttesen meg kellene vizsgálnunk, hogy az EU hogyan áll ezekhez a dolgok. Az egyes tagállamokban jobban, jobban áll a végrehajtás, más országokban kevésbé, és most megadom a szót a következő előadónknak. A Olaf nevében. Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy erről a fontos témáról szólhatok. Itt a tapasztalatok megvitatása a programmal kapcsolatosan szerintem kiváló kezdeményezés, hiszen itt a tagállamok egymás között kicserélhetik a bevált gyakorlatokat, egymás tapasztalatait, és a Transparency Internationalnak vannak nemzeti tagozatai Olaszországban, illetve Berlinben található a nemzetközi titkárságunk, és ott is, onnan is hívtunk meg előadókat. Azt hiszem, hogy ezeknek a workshopoknak általános megállapítása, hogy nem igazán tudjuk kiértékelni a program sikerét tekintettel a DJ Home honlapjára. És azt hiszem, hogy a mai vitának az összefüggésében fel kell tennünk azt a kérdést, hogy 2018-ban a workshop által felvetett kérdés, nevezetesen, hogy hogyan tudunk fellépni a korrupcióval hatékonyabban az EU-ban. Itt az elmúlt három évben rengeteg workshopra, szemináriumra került sor. Ha visszatekintünk 7 évvel ezelőttre, 2011-re, Akkoriban még nem tudtuk, de Cecilia Malmström korábbi biztos asszony sem, miközben megfogalmazta, hogy a korrupció ellenes politika az egyik sarköve az EU-nak. 2010-ben az Európai Tanács felkérte a bizottságot, hogy egy átfogó korrupcióellenes politikát dolgozzon ki az úgynevezett Stockholm programot, a igazságügyes belügy területén. Még mindig várjuk ezt a szakpolitikát, de időközben egy közleményt jelentetett meg a bizottság 2011. júliusában a korrupcióval kapcsolatosan. A közlemény számos dolgot ígért, ami az EU-s átfogó korrupcióellenes politikát illeti. Itt konkrét monitoring és értékelési mechanizmusról volt szó, egy két éves jelentésről. Továbbá ígérték, hogy egy szakértői csoportot is létrehoznak, egy euróbarométer felmérést két évente, továbbá ígérte, hogy felgyorsítja az EU részvételét az korrupció ellenes nemzetközi együttműködésben, és ezen kívül megfogalmazott bizonyos kötelezettségeket a 2008-as ENSZ korrupcionális egyezmény következtében, vagy azt követően. Itt az antikorrupciós korrupciós kapacitások fejlesztéséről is szó volt. Miután a Lisszaboni szerződés egyértelmű hatásköröket fogalmaz meg az EU-ra e tekintetben. Tehát ennyit a közleményről. 2011-ben egy új innovációra került sor az európai szakpolitikai szintéren, és itt a szemeszterről van szó. A köz szférában az árnyék gazdaság felszámolása Szlovákiában és Lengyelországban. Tehát akik eh, akkoriban, eh, és ideértve a Transparency international és eh, nem igazán jártak eredménnyel, ami a monitorozást, az értékelést illeti, és itt puha nyomásról is beszélhetünk, egyfajta statútum kialakításáról. Minden esetre ez egy jó első lépésnek minősíthető. És ha most hirtelen 7 évvel előre lépünk, mi történt ezekkel az ambiciózus programokkal? A korrupció ellenes jelentést megszüntették, a szakértői csoport álmát alusza másfél éves tevékenység után. Az EU még mindig tárgyal arról, hogy a Grekóban milyen előrelépések történtek, és az Európai Bizottság változatlanul egy jogi elemzést végez, amit már 7 évvel ezelőtt megismert, és amit az ENSZ antikorrupciós egyezmény is előír. Az, EU gyakorlatilag nem végezték el az önértékelést. És azért is tudjuk ezt, mert nem régiben így levelet intéztünk Juncker úrhoz, hogy a jogi elemzést, az önértékelést el kellene végezni, és 7 évet követően ez a munka még mindig nem történt meg, nem ért a végére. A miután 2011-ben megjelent ez az a korrupció ellenes közlemény. És az Olaf megkezdte ugyan a vizsgálatokat, erről majd a kolléga részletesebben fog szólni a későbbiekben. Tehát itt egy lépésváltásra került sor az elmúlt hét évben az EU-ban. És ami a korrupció ellenes politikát illeti, a bizottság semmi újat nem tesz, és lényegesen kevesebbet tesz a jelenlegi bizottság, mint a korábbi. Ami pedig a szemesztert illeti, a bizottság azt mondja, hogy a korrupció ellenes jelentés tovább viszi. 2014-ben, amikor megjelent a korrupció ellenes jelentés, 11 tagállamra vonatkozóan adta ki országspecifikus ajánlásokat az igazságszolgáltatás és a korrupcióellenes ellenes fellépés területén. Az európai szemeszter nem váltotta ki, vagy nem helyettesíti a korrupcióellenes ellenes jelentést. Ez mindig is a szerves részét kell, hogy képezze a szemeszternek. 2014 óta ez azonban nem jelent meg, és nincsen alternatívája sem, és szerintem a bizottság nem megfelelően reagál eh, erre a kérdésre. Az európai szemeszter eh, meglehetősen eh, gyenge helyettesítője a korrupcióellenes jelentésnek, mégpedig azért elsősorban, mert nem átfogó. A jelentés számos ajánlást megfogalmazott az összes tagállamra nézve. Ezzel szemben, mint ahogy most hallottuk, a Jelenleg a legutóbbi szemeszter folyamat során csak hat tagállamra fogalmaztak meg ország specifikus ajánlásokat, és nem világos, hogy miért. Vannak ország specifikus ajánlások Máltára és Magyarországra vonatkozóan, de például Portugáliára és Ciprusra vonatkozóan nincsenek, annak ellenére, hogy komoly jeleket látunk a korrupcióra és történt némi előrelépés az elmúlt évben, ami az elemzéseket illeti, illetve hogy egyértelmű ajánlásokat fogalmazzanak meg egyes tagállamokra vonatkozóan, de nincs kellő robusztus elemzés a bizottság részéről, ami az egyes tagállami korrupciós helyzetet illeti. És ez nagyon fontos, hiszen a bizottság a legutóbbi új több éves pénzügyi keret tekintetében is javaslatot tett egy új feltételrendszer bevezetésére, ami a különböző alapokat illeti. És ehhez egy alapos és átfogó, átlátható elemzésre van szükség a korrupciós helyzetet illetően. Tehát, hogy a szemeszter miért nem válthatja ki a jelentést, ennek az is az egyik magyarázata, hogy ennek hatása van a növekedésre, illetve a versenyképességre, például a közbeszerzések átláthatósága, vagy az állami vállalatok integritása tekintetében. És ez egyébként figyelmen kívül hagyja a demokrácia minőségét, illetve a jogállamiságot. Stefán asszony is rávilágított arra, hogy úgy tűnik, mintha a korrupció ellenes harc egy bürokratikus, zárt ajtók mögött zajló folyamat lenne, és egy átpolitizált folyamat. Nagyon fontos, hogy itt megfelelően hallhass, a hangunkat, és éppen ezért szerintem a jelentés egy megfelelő eszköz lehetne most is. És még két dolgot szeretnék végezetül említeni. Az átfogó korrupcióellenes stratégia fontosságát az is mutatja, hogy számos tagállam rendelkezik ilyen programokkal, azon országok is például, mint például Észtország, vagy Finnország, vagy az Egyesült Királyság, amelyek egyébként előkelő helyen szerepelnek a nemzetközi összehasonlításban. És az ilyen antikorrupciós stratégiáknak további előnye, hogy ez integrálja a nemzeteken átnyúló a nemzeti, illetve helyi stratégiákat és szempontokat. A kormányzat minden szintjén egyet kell érteni a észszerűség, illetve a szempontok tekintetében, és együttesen kell felépni a korrupció ellenes harcban. Ezáltal pedig a civil szervezetek, illetve a parlament is számon kérheti a kormányon az ilyen irányú fellépéseket. Nem vitatom, amit Onidi úr említett a tekintetben, hogy bizonyos szakpolitikák területén mit végzett a bizottság, de változatlanul felmerül a kérdés, hogy mennyire koherensek ezek a szakpolitikák. Ugyanis jelenleg az a helyzet, hogy a tagállamok átültetnek például a kereskedelmi titoktartásra vonatkozó irányelveket, más jogszabályokat, például az önkéntes bejelentőkre vonatkozó jogszabályokat figyelmen kívül hagyják. Tehát, hogyha a szakpolitikák nem koherensek, akkor nem vagyok biztos benne, hogy ez feltétlenül üdvözlendő. Végezetül pedig mindez nem számítana, hogyha nem lenne egyre több jele annak, hogy egyes tagállamokban komoly visszaesés tapasztalható a jogállamiság tekintetén. Például a Transparency International korrupciós listáján Magyarország 10 ponttal, 10 helyjel esett vissza, és ez igen súlyos és át, mindent átitató problémára utal. Itt a politikai intézményeknek a mai szerepe kell, hogy legyen még. És a rendelkezésre álló 15 percemen belül még egy dolgot szeretem volna megemlíteni. Többen említették a politikai költségeket, illetve a politikai étvágyat. Nyilvánvalóan vannak politikai költségek, hiszen a korrupció feszültséget okoz, ellenségességet szül. Tudjuk, hogy bizonyos nacionalista, populista erők, amelyek egyre inkább szaporodnak Európában, gyakorlatilag a korrupciót, a korrupció jelentőségét csökkenteni igyekszenek. Tehát nem tehetünk úgy, mint hogyha minden a legnagyobb rendben lenne, és hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Természetesen ez egy hatalmas építési terület. Ha fel daraboljuk a fogalmat, a korrupció fogalmát, ugye nagyon sok pályázati csalás is van. Úgy gondolom, hogy a világon a korruptak már megpróbálnak minket a saját eszközünkkel elhallgattatni a joggal, ha például azt látom, hogy nagyon gyakran csak egyetlen egy cég pályázik EU finanszírozású projektekre. Horvátországban 55%, Magyarországon 65% mindig csak egy pályázó, úgyhogy ez azt jelenti, hogy valami nem stimmel a valóság. A jogi éle, világunkon túl van, a jogi szövegeken túl van, és úgy gondolom, hogy minden időknek meg kell tudnunk mégis felelni. Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni ezek után, Katerina? Sì, grazie. Se possibile io vorrei fare una... Igen, köszönöm szépen, hogyha lehetséges, akkor egy kérdést tennék fel Onidi úrnak. Ő már bemutatta, hogy bizonyos lépéseket megtett az EU, és ez, ezt nem lehet nem figyelembe venni. Akkor is, hogyha a valóságban a csalás ellenes küzdelemben többet eh, sikerült elérni az irányelvvel, és itt tovább talán ez a legfontosabb irányelv, de a korrupció esetében, hát hogy én is elismétlem, én is elismerem, hogy történtek előrelépések, ahogy azt Onidi úr is elmondta, de azért még bőven van itt tennivaló. Egy kérdést szeretnék tehát feltenni. Konkrétan mi derült ki a korrupció ellenes tapasztalatcsere programból, amelyre ön is utalt? Ugyanis ez biztos egy nagyon fontos aspektus, abban, hogy megértsük azt, hogy milyen irányba tudjuk a cselekvésünket, a fellépésünket megtenni, vagy hogy milyen irányba kell, hogy elmozduljunk, nem csak a parlament, hanem a többi Európai Uniós intézmény. Tehát, hogyha erről szólna valamit, akkor hálás lennék. Köszönöm. Köszönöm szépen én is, elnök asszony. Két kérdésem van a szakértők felé. Az első. A Greco csoporttal van kapcsolatban. Mint tudjuk, a Greco értékeléseket végez különböző területeken, parlament, kormány, bírói kar, és nem tudom melyik a negyedik. A kérdésem a következő. Hogyan értékeli a hatékonyságát az értékelési körök hatékonyságát. Gondolja, -e, hogy azok az országok, amelyeket értékeltek, azok valóban betartják, követik azokat az ajánlásokat, amelyeket a következtetéseikben vagy az értékelések végén fogalmaznak meg? Ez az első kérdésem. A második, Tanidi úrtól kérdezem. Tizennégy országra vonatkozó ajánlásokat adtak közre. Mi van a többi országgal? A második kérdésem pedig ön felé. Ha a 14-es jelentést nézzük, akkor azt hiszem, hogy az általános az alapgondolat az volt, hogy azt biztosítsuk, hogy különböző tapasztalatokra építik a jelentést de végül is azt feltételezzük, hogy az Európai Uniónak közösen kell fellépnie a korrupció ellen, függetlenül attól, hogy a korrupciós szint az egyes tagállamokban mekkora, hiszen mindannyiunkat sújt ugyanaz a negatív jelenség, ami betegség. Tehát mit kell tennie mindenkinek mert hogy kell, hogy legyen egyfajta általános felfogás, megközelítés, mindenki, ami mindenkire vonatkozik. Ha azt kérdezem, hogy tehát, hogyha úgy döntünk, hogy egyes ajánl- egy országokra vonatkozó ajánlásokat fogalmazunk meg, akkor ez mennyire lesz hatékony, hogyha közös harcot kérünk? Remélem, hogy érthető voltam. Köszönöm nekem is lenne az interpolos kollega felé. Egy kérdésem, az elfogató parancsokról beszélt, hogy 8 felszólítás van, van erre vonatkozóan stratégia, vagy statisztika, és összívesen látnánk, hogyha megvan. Legutóbb pedig meglátogatott az, az ENSZ interregionális bűnözési és igazságügyi szervezete. Nagyon érdekes volt, ez brüsszeli központú szervezet, és azt vizsgálja, hogy az e országok a, hogyan tudják visszakapni a lefoglalt tulajdont, értéktárgyakat. Ezt szeretném, ha megválaszolná, és Ajala kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyors javulást kívánok, gyógyulást a korrupció elleni harcnál valóban drámai dolgokról van szó. Remélem, hogy ehhez hamarosan megint meg tud gyógyulni a keze. Köszönöm az információkat, és három kérdésem van. Egyrészt az Interpol és az elmondott kérdésekre vonatkozóan azt kérdezem, hogy a moldáviai esetben és az ott eltűnt milliárddal kapcsolatban. Mondjuk igazából csodálkoznék, hogyha megtalálnak ezt az egymilliárdot, de foglalkoztak-e valamilyen formában ezzel, és mi az, amit konkrétan tehetnek? Valóban rendkívül furcsa, hogy mi minden történik ott. Minden esetre köszönöm az elkötelezettségüket, és aztán azt is szeretném még kérdezni, hogy harmadik országokkal kapcsolatban mit vár az Európai Unió? Tunisszal, Tunisz esetében például. Mi a helyzet? Ott az Európai Unió hat határos országainak az azonosításával, vizsgálatával, mert megállapíthatunk konkrét előírások alkalmazásánál, hogy nem azon múlik annyira az egész, hogy előfordul-e bármi egy olyan országban, mint Tunézia, hanem sokkal inkább egy sor egy sorozat probléma van, és nagyon fontos az összehasonlítás és más határos országgal. Nem tudom, hogy volt-e vizsgálat, nyilvánvalóan nem. Tehát azt kérdezem még, hogy mi alapján választják ki az országokat, szomszédos országokat, hogy melyiket vizsgálják. É, aztán a plenárison is elhangzott már, hogy két évente kellene jelentést készíteni. Lehet, hogy komplex ez a munka, túl összetett, de az adminisztratív stratégia azt tulajdonképpen kimondja, hogy a jelentést nyomon kell követni, és a, az azt követő jelentésnek akkor tulajdonképpen magától értetődően meg kellene születnie, nem csak ennek a parlamentnek, hanem az európai intézmények számára egy összességében, meg a tagállamoknak nagyon jó lenne, hogyha látnánk, hogy milyen a külvilággal való kapcsolat. A, ha két évente van egy ilyen jelentés, vagy lenne egy ilyen jelentés, akkor az sok mindenre rávilágítana. Emberi jogokról is például ugyanígy van két éves jelentés nagyon jó lenne, hogyha rendszeresen kaphatnánk valamit a korrupció elleni harcról az EU-n belül és az EU-n kívül. Egy megfigyelő pont is talán hasznos lenne. az EP álláspontját egyértelművé kell tenni, a fekete listák pillanatnyilag igen jó eszközt jelentenek például, de ez, ez is előfeltételezi a, az átláthatóságot. Jó, akkor Onidi úrral, Stefán asszony, és aztán a többiek, talán ez lenne a jó sorrend. Nagyon szépen köszönöm, ami a megosztást és a programot illeti. Nos, alapvetően a gyakorlati szakemberek számára indítottuk ezt a programot, hiszen nekik van szükségük arra, hogy minden tagállamból összejöjjenek és megbeszéljék a gyakorlatot. Az első dolog, az, a, az első prioritás az az, hogy hogyan lehetne a végrehajtást megoldani. A, elhangzott Grészle asszony mondta, az első kör az a vizsgálat, és azon túl fontos lenne a teljes és a helyes végrehajtása, a jogalkotási keretek végrehajtása. Ez pedig egy komplex feladat, nagyon komplex. Az első prioritás itt pont, így éppen ezért az lenne, hogy hogyan hajtsuk végre azokat, vagy hogyan alkalmazzuk a nyilatkozatokat, eszközöket, a, a közérdekű bejelentést, politikai pártok vizsgálata, érdekellentét, közbeszerzési szabályok, stb. stb. A második prioritás az az, hogy az antiko- a korrupció elleni harcban dolgozók között legyen egyfajta véleménycsere, vagy megbeszélés arról, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek, és hogy hogyan sikerült az akadályokat lekü- leküzdeni gyakorlati módon, vagy, vagy normatív, jogalkotási módon. Mert ugye néha van visszajelzés, erről is, hogy az új jogszab, jog, jogszabályi kereteket hoztak. A harmadik szempont pedig maga a vizsgálati szempont. Megnézzük a, a gyakorlati nyomozati eseteket, nyilvánvalóan a nemzeti nyomozócsapatokkal. Mivel az esetek többsége határon átnyúló, ezért vannak a közös nyomozó egységek, a, a GITEK, és eh, ez a gyakorlati munka. Végül pedig az ügyészi oldalról nyitottunk egy új fejezetet, hiszen megbeszéljük e szempontból is azt, hogy a jogalkalmazás során az ügyészség és a bíróság hogyan tud eljárni. Nézzük a jelentéseket, és hallom, értem, azt, amit mondanak, és értem a csalódottságot is, hogy nincs rendszeres, teljes jelentés minden tagállamra vonatkozóan. De talán elfogadják, hogy egyetlen egy tagállam sem egyetlen egyet sem hanyagolunk el, nem hunjuk be a szemünket egyetlen egy országnál sem. Hogyha országspecifikus meg ajánlásaink néhány tagállamra vonatkoznak, az csak azért van, mert ők, a legakut, ők vannak a legakutabb helyzetben. A többi pedig ugyanúgy azért a figyelmünket megkapja. Egyszerű ok van, háttéranyagokat kell a kotálok kollégáknak összeállítani a szemeszter során, végrehajtása során. Tehát, hogyha van egy kérdés egy konkrét tagállammal kapcsolatban, akkor készen vagyunk arra, hogy összeállítsunk egy anagot, eljönk, és megbeszéljük a helyzetet, ha egy ország iránt érdeklődnek konkrétan. Az EU szomszédos országai, ahogy a Sanders asszony kérdezte, a Nyugat-Balkán teljes korrupció ellenes szempontjait, tehát minden szempontját nyomon követjük, a kolléganőm beszélt erről a rendszeres jelentések kapcsán a szomszédos országokra vonatkozó rendszeres jelentéseknél. A MENA országoknál nincsen ilyen, tehát a földközi tengeri országoknál nincsenek ilyen rendszerek fölállítva. Tunézia például technikai támogatási programunk van, mert sikerült ezzel az országgal egy megállapodást kötni, és abban ez a prioritás, a reform prioritás, és fokozott segítséget nyújtunk nekik az ilyen jellegű reformok végrehajtásában. Köszönöm. Me or him? Me. Melyikünk jön? Um, so... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos kérdéseket tettek fel, és meg kell néznünk, hogy mi az, ami működik, és mi nem, hogyha az EU szempontjából újfajta mechanizmusokon gondolkozunk. A GRECO, tehát az értékeléseket végzés, minden egyes értékelést követően 18 hónap múltán van egy megfelelési jelentés, megfelelést vizsgáló. Az értékelési jelentés többletértéke az, hogy azonos feltételeket biztosít a greco tagok számára, mindenkit értékelnek, saját tulajdonságai szerint. Tehát nem egy fix megoldássort alkalmazunk minden országban, hanem azt értékeljük, hogy hogyan tudjuk a saját konkrét eszközökkel az eredményt elérni. Aztán van egy ajánlássor, amit megfogalmazunk, és a Greco ennél tovább nem lehet. Közreadja a jelentést, megbeszéli az ajánlásokat, de végül is a, a, nemzeti, a nemzetállam döntése az, hogy meddig akarnak elmenni a végrehajtás során, és mennyire, mekkora politikai árat akarnak fizetni azért, hogyha az ajánlásokat nem valósítják meg. Tehát van ez a 18 hónap a később a megfelelési jelentés, ebben az ország nak kell jelentenie arról, hogy mit tettek meg és mit nem az ajánlások megfelelésével kapcsolatban, és ezt a plenárison beszélik meg ezt a jelentést. Hát elég felfűtött viták szoktak lenni. Aztán pedig minden egyes ajánlás, ajánlást értékelünk. Részben teljesített, teljesítment vagy nem teljesített. Az országot felkérhetjük ezek alapján arra, hogy néhány hónap múltán adja le újra a jelentését, további információkat, hogy a nem teljesítő csoportból mondjuk a részben vagy a teljesen teljesített helyzetbe kerüljön. Ha egy orsz, a, a, az országok jelentős része nem teljesíti ezt a jelentési kötelezettségét, az Egyesült Államok sem. A harmadik országokat nézve, mert Tunézia nem Greco tagország nem értékeli tehát a Greco, ami azt jelenti, hogy nem is használhatjuk azt a rengeteg információt, ami megállt. Hogyan lesz valaki a Greco, hogy kerül be? A főtitkárt kell értesíteni, az Európa Tanács főtitkárát, jelezve a csatlakozás szándékát, és alá kell írni a Greco egyezményt. Az összes EU tagország részese a szoros szomszédság mondjuk itt szintén tag, a Greco tag, úgyhogy rengeteg információ van a Greco jelentésekben. A fő gond, vagy a legnagyobb kihívás szerintem az az, hogy az országok egy csomó mindent csinálnak akkor, ha értékelés van rajtuk, és két-három év után már lelassulnak, visszalépnek. A kérdés, hogy hogyan tudjuk a változást fenntartani. Ez az a legfontosabb dolog, amivel küzdik a Greco. Úgy gondolom, hogy az adhok eljárások most bizonyos dolgokat már levet, lefednek, de adhok eljárásra csak akkor kerülhet sor, hogyha ha súlyos dologról van szó, hogyha jelentős a visszalépés. Ha bizonyos dolgok, amelyeket akkor fontosnak tartottunk, és foglalkoztak vele, és ha bizonyos dolgokban megfordul a reform, akkor ezeket nem ö, vetjük, adhok eljárás alá automatikusan. Vannak monitoring nyomon követő ellenőrző mechanizmusaink a reformok végrehajtására és arra, hogy a dolgok valóban megtörténjenek a legfontosabb területeken, akkor, amikor már nincs vizsgálat. Köszönöm. Ez a nagy, nagy kérdés. Madam Chair, thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. 85 ö, értesítés érkezett, ami korrupciós ügyhöz csatlakozik. Szeretném elmondani, hogy az Interpol működésében nagyon fontos az, hogy politikailag abszolút semlegesek legyünk. Tehát, hogyha korrupciós vizsgálat folyik, amely mögött esetleg politikai indítékok állnak, az Interpol nem adhat ki egy ilyen értesítést. Tehát ez lehet, hogy csökkenti az értesítések számát, de nem régiben 385 tön állt ez a szám. Ami pedig a korrupcióhoz kapcsolódóan az eszközök visszaszolgáltatása, hát nincs együttműködés a mai napon sajnos. Moldova ügyét említeném még, ahol 100 milliárd euró folyt el, úgymond a korrupció miatt. Nem kaptunk felkérést arra, hogy vegyünk részt a vizsgálatban, tehát itt nem dolgozunk. Ennyi lenne a válaszom. Köszönöm szépen. Mindig eh, tisztában látunk a kérdések után. Donán szeretne bármit hozzáfűzni? Uh, no, I, I, think, I think I said everything in my statement. Yeah, thank you. Yeah. Nem azt hiszem, mindent elmondtam. Köszönöm szépen. Ha, onidi, bitte. Jó, még valaki. Just one, one, one, one more word. Onidi úr, csak egy szót elnézést kérek. Van egy fontos aspektus, amely itt felmerült az eszmecserében. Ez pedig a vizsgálat. A vizsgálatok kérdése. Régen az Európai Unióban ugye a normatív elemekre koncentráltunk, a jogszabályi keretekre, és meg fogják látni, és nagyon örülök annak, hogy itt van az Interpol képviselője, mert meg fogják látni, hogy egyre inkább az a helyzet, hogy könnyítjük, ösztönözzük akár explicite felhívjuk a feleket arra, hogy a vizsgálat lefolytatásához kérjenek támogatást az Európoltól, amely ugye az EU-s ügynökség, de az Interpol segítségét is használják fel. Holnap például az Interpolban fogom tölteni a napomat, és ott is nagyon komoly prioritás a korrupció. Utalt itt a kolléganő a máltai újságíró esetére, ott is mindent tőlünk terhetőt megtett, tettünk annak érdekében, hogy az Interpolt is bevonjuk a munkába. És pontosan ugyanilyen a helyzet Szlovákiában is. Tehát egy picit operatívabb szerepet is játszik az ügynökség olyan esetekben, amelyek több szempontból is kényesek. A nemzetközi szintéren ezt is meg kell jegyezzem, miközben hallom az önök elégedetlenségét az előrelépésekkel kapcsolatban, tehát a nemzetközi szintéren, a UNODC és a GRÉKO keretében belül ugye a kötelezettségeket el kell fogadtatni, végre kell hajtatni. A jogi aspektusokat vizsgáljuk. Az igaz, hogy nagyon komplex ez az egész, mert ugye mi nem vagyunk tagállam, de azt mindenképpen tudniuk kell, hogy a UNODC-vel és a Grékóval is tárgyalások zajlanak. A gyakorlati aspektusokról tárgyalunk, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, annak érdekében, hogy meglegyenek az Európai Uniós rendszerben is ezek a vizsgálatok. Köszönöm. Köszönöm. Egy évben belül azt hiszem, hogy alkalmunk lesz arra, hogy itt a parlamentben egy nagy anyagot letegyünk, és azt hiszem, hogy ez jó lenne, hogyha a korrupció ellenes jelentést ismét visszaállítanánk. A bizottság elhangzott, hogy kevesebbet tesz, mint a korábbi. Szerintem ez így nem áll. De azt hiszem, hogy ezt mindenféleképpen le kell szűnünk ezt a tapasztalatot, és Köszönöm szépen. A következő részben az Olaf tapasztalatairól hallunk majd. Ellett úr az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Ha, amikor azon gondolkodtam, hogy hogyan közelítsem meg a vitát, a mai vitát az elmúlt hetekben, a program címe az átalakult, a, hogy a tervezet kialakult. A cím az volt, hogy a csalás ellenes fellépés, illetve a korrupció ellenes kezdeményezés. Itt definíciós ról, definíciós különbségekről is szó van. Itt a korrupciót úgy definiáljuk, mint magán és állami forrásokkal való visszaélést közvetlen vagy közvetett haszon érdekében, és eh, azt hiszem, hogy ez egy szándékos félrevezetés lenne, félrevezetés is jelent, eh, ami az illegális eh, haszonszerzéssel kapcsolatos. Tehát itt, ha nagyon szoros értelemben veszük ezt a definíciót, akkor, ha jól értem, de majd ezt lát, hogy más vitatni fogja. A jövő hónapban fogjuk megvitatni az alapjelentését az önök szakbizottságában, illetve más jogi alkotói és operatív tevékenységről is eszmét cserélünk az elkövetkezendő napokban, úgyhogy én most igyekszem csak arra szorítkozni, hogy az OLAF operatív értelemben mit tesz a korrupció ellenes küzdelem területén. A vizsgálataink során két összefüggésben merül fel ez a kérdés. Először is az európai költségvetés kiadási oldalának védelme tekintetében, amikor bizonyos pénzügyi szakemberek felvetnek bizonyos agályokat, vagy csalásokat a kiadási oldalt illetően, de esetenként olyan nyomozás vizsgálatokat is folytatunk, amelyek az egyes intézményi munkatársak vagy más szervezetek munkatársainak korrupciós a korrupciót kimerítő tevékenységet folytatnak. Természetesen az eszköztárunkban nem szerepelnek bűnügyi, nyomozati lehetőségek, és e tekintetben ilyen nyomozati szervek együttműködésére támaszkodunk, akiknek van bűnügyi, nyomozati háttere és hagyományosan, természetesen a közbeszerzések kapcsán merül fel a korrupció, számos meglehetősen nagy horderejű ügy került napvilágra néhány tagállamban az elmúlt hónapokban, ahol is a jelentéseink rávilágítottak a korrupt gyakorlatokra, a közbeszerzések kapcsán, óriási összegű visszaélések vagy összejátszásokra derült fény, amelyeket nem lehetett könnyen definiálni. És a jog értelmezése, a jog szövege, megszövegezése is eltérő az egyes tagállamok között. Úgyhogy például a támogatási költségvetés védelme kapcsán merülnek fel ezek a problémák, és nagyon gyakran a tekintetben is korrupció adódhat, amikor valaki egy intézmény munkatársát akarja kívülről lefizetni, hogy bizonyos előnyökhöz jusson a közbeszerzés eljárásban, illetve bizonyos támogatások megszerzésében. És ez nem csak pénzügyi veszteséget okoz. Itt voltak például befolyásolás megszerzésére irányuló korrupt gyakorlatok, vagy szavazatok megvásárlására irányuló kísérletek, illetve olyan eljárások zajlottak, amelyek vádemelést eredményeztek egyes tagállamokban, más tagállamban ugyanaz a gyakorlat nem. Ezen kívül olyan állításokkal is foglalkoztunk, amelyek arra vonatkoztak, hogy a bizottság munkatársait igyekeztek lefizetni a jogalkotás befolyásolására, vagy a döntéshozatal befolyásolására. És emlékszem egy nagyon nagy horderejű nyomozásra is, amikor is egy bizottsági munkatárs korrumpálásáról volt szó. Ez 11 évvel ezelőtti ügy, és egyelőre még mindig a felebezési szakasz utolsó szakaszában áll az ügy itt Belgiumban. Ez egy bűnügyi nyomozást eredményező ügy volt. Természetesen ez egy nagyon összetett kérdés, és legalább annyira összetett, mint határokon átnyúló korrupciós ügyek, és a legutóbbi éves jelentésünkben is szó volt egy olyan ügyről, amikor is egy észak-európai országban egy bizonyos személy megpróbált egy délkelet európai országot, országban lévő személyt le fizetni. Itt most nem egy olyan országról van szó, amire esetleg gondolhatnának, egy új országról. Tehát itt eh, a vádemelési eh, folyamatokat a két ország között eh, kellett koordinálni. Ami az eszközöket illeti mármint a korrupciós eszközöket az éves jelentésünkben szintén részletesebben kifejtjük, hogy a legjellemzőbb eszköz, amikor a hatóságokkal összejátszanak, például a kiírás és specifikációk befolyásolására, vagy a tender kiírás befolyásolására, ami csak kifejezetten egy gazdálkodó, gazdasági szereplő javát szolgálja, és csak ő nyerhet az adott kiírásban, mások pedig mind diszkvalifikálódnak. Ilyen esetekben már a több esetben kerül sor vádemelésre. Vagy például a hamisított okmányok benyújtása, vagy a projekt részleteinek vizsgálata is nagyon fontos, hogy megállapítsuk, hogy a költségeket nem teljesen torz módon jelenítik-e meg, például a költség haszon elemzés kapcsán. Azt vizsgáljuk, hogy milyen egyéb célokat kívántak elérni ezzel az összejátszással, és nagyon gyakran előfordul, hogy az adatokat operatívan elemezve a költségeket úgy alapítják meg, hogy pár centtől marad el a másik szervezethez képest, vagy pedig ismétlődően jelennek meg a különböző dokumentumokban ugyanazok az elírások, helyesírási hibák, tehát nagyon lényeges, hogy a javaslat mögé nézzünk, és fontos ezeket a részleteket mind feltárni. Ez eltér az hagyományos audittól, az ilyen vizsgálatok meglehetősen komoly erőforrásokat vesznek igénybe, és fontos ez az alaposság annak érdekében, hogy az ilyen összetett ügyek összes részletét fel tudjuk tárni. És ez legalább annyira összefügg azzal is, hogy a bevált gyakorlatokat megosszuk egymással. Tehát amikor a vizsgálatainkat célzottan végezzük, azt is fontos mm, figyelembe vennünk, hogy milyen erőforrásokat fordítunk egy-egy ügyre, és vonunk el ezáltal forrásokat más ügyektől. Fontos, hogy ezek a vizsgálatok elrettető hatást is kiváltsanak. De ezt nehéz mérni, hiszen sokan nem is veszik ezt figyelembe. De talán még mindennél fontosabb az Olaf által kifejtett hatásra ez az elrettentő hatás. Az elmúlt hónapokban megjelent újságcikkek is erre utalnak, erre a hatásra. Ugyanis be kell tudnunk mutatni, mint európai intézménynek, lehetőségünk van ahhoz, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy valóban foglalkoztat minket az átlag embereket is foglalkoztató ö, problémák. We have put um, a lot... Rengeteg forrásunk áll rendelkezésre viszonylag rövid időn belül a az általunk végzett vizsgálatok fókuszálása érdekében, és hogy közvetetten mi is felléptünk a máltai újságíró meggyilkolását, vagy a szlovén, szlovákiai újságíró meggyilkolását követően, de természetesen még vannak javítani valók. Mint ahogy elhangzott az elnök asszony bevezetőjében is, most olyan szakaszban vagyunk, amikor is az európai ügyészség felállításáról van szó, miután több éve, éven át tartott az ezzel kapcsolatos előkészületi munka a 90-es évek óta. Az OLAF rendelet átdolgozása lehetővé teszi majd számunkra, hogy a az európai ügyészség számunkra is egy fontos szereplő lehessen, de a nemzeti jogalkotás, jogszabályok terén is van még javítani való. Itt az ördög a részletekben rejlik, egyes országokban fokozottabban elő kéne segíteni a külső szervezetek bevonását, például az Europol vagy az Interpol bevonását a nemzeti ügyészségi munkába. És vannak olyan tagállamok, amelyek meglehetősen szűken értelmezik a jogszabályt, és nem is mutatnak semmi hajlandóságot arra, hogy ezen változtassanak, aminek révén lehetővé tennék az ilyen külső segítséget. És felvetendő még a az egyik országban folytatott korrupció ellenes tevékenység, amit esetleg más országokba átvisznek. Hagyományosan a világ korrupt korrupcióval leginkább átitatott részein, például Afrikában, egyes tagállamok tett, már tettek komoly lépéseket ezen probléma megoldása érdekében, másoknál még komoly teendők vannak, és ez egy másra gyakorolt nyomás e tekintetben szintén fontos az olapnak. Kulcs szerepe van az állítólagos intézményen belüli korrupciók kivizsgálása kapcsán is, és lesz változatlanul fontos ez a szerep még az Európai Ügyészség felállása után is. Ez a fajta tevékenység már egy jó évtizede folyik, és a következő Olaf főigazgató elsődleges feladata lesz akit nem sokára kineveznek, az, hogy a határokon átnyúló tapasztalatokat megosszák a nem résztvevő tagállamokkal. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen komolyan hozzájárultunk ahhoz, hogy mások is megbirkózzanak a korrupció problémájával, és továbbra is, a jövőben is szeretnénk ilyen jellegű segítséget nyújtani. És a szakpolitikai kezdeményezéseken túlmenően fontos ennek érdekében, hogy megfelelően célzott vizsgálatokat folytassunk le, és ezek alapján megfelelő jelentéseket készítsünk. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy az ön mandátuma lejár. Reméljük, hogy új jelöltet találnak. Igazából egy kicsit olyan, mint a titkos testőre lenne az Olafnak, de hát biztos vagyok abban, hogy stabilan folytatja munkáját az Olaf. Álivi úr a következő a, a Káli Egyetemről. Köszönöm. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, it's a pleasure and an honor. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek. Yeah. Um, I just wanted to start by commenting about the overlap. Arról szeretnék beszélni, amit már a bevezetőben többször említettek, azaz a csalás, szervezetbűnözés, korrupciónak hol van a határa. A diagramok, amelyeket elhoztam, azt mutatják, hogy igenis van átfedés közöttük, ami nem statikus. A szervezetbűnözés a csalásban részt vesz, és ez segíti azt, hogy mondjuk így, hogy hatékonyabban működjenek a bűnszervezetek. Ez egy nagyon fontos vonás hasonlóan, illetve úgy mondom, hogy még hogyha nem is lett volna olyan erős szervezet bűnözés, akkor is lenne egy kis csalás, mindig attól függően, hogy hogyan határozzuk meg a, a, a bűnszervezeteket különböző dolog alapján tesszük ezt meg. Vajon a Volkswagen bűnszervezete három több ember egy bizonyos időszakon keresztül nyereség ér, szerzés miatt bűncselekményeket hajtanak végre. Nos, tehát a szervezet bűnöznek, bűnözésnek a felfogása értelmezése változhat. De hogyha a, a bűnszervezetekről, tehát kvázi főállású bűnszervezetekről beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy a Volkswagen nem az. De akkor megint a határok mozognak, és a jelentésben nagy örömmel jeleztem, hogy ez mennyire fontos ez a kérdés. Például, hogyha az olasz szervezet bűnözést az építőiparban összehasonlítjuk más európaiakkal, akkor lehet, hogy megint csak változik a felfogás. Nos, miért is mondom mindezt el? Azért, mert részben, ha megnézzük a közérdekű bejelentéseket, ugye azt kérték, hogy erre figyeljek a jelentésben, akkor milyen jellegű, milyen kontextus, bejelentéstevők milyen kontextusban jelennek meg. Ha az illegális piacokat jellegét nézzük, akkor, gondolhat, akkor meg kell nézzük, hogy mi a pénzmosás piaca például, a kereslet oldal, mi, mi a korrupció piaca, ahogy a kollégák is említették, mennyire igyekszik a parlamentet, politikusokat a nemzetállamokat korrumpálni, stb. És ez egy különösen fontos kérdés, amikor koncentrált politikai hatalom is van szó, hiszen ez befolyásolja a termékek és áruk beszerzését is. Néha szervezett bűnözés formájában, néha nem. Ez tehát a kontextus, a környezete annak, ami között szerintem a tényleges a, a, be, a közérdekű bejelentők tényleges és lehetséges szerepét kell megvégeznünk akkor, amikor a, az elriasztással együtt a bűnüzők piacát próbáljuk lerombolni. Nem akarok nyilvánvalóan túlzottan tudományos lenni, bár tudós vagyok, de hadd mondjam azért el, hogy nincs általános kötelezettség a bűncselekmények bejelentésére vonatkozóan sem az EU-ban, sem másút. Volt régen az angol száz országokban, vagy a, az angol országokban volt ilyen kivétel a, a kortás időszakban a pénzmosás, ahogy mondták, ez ugye kötelezettség már akkor, hogyha valaki olyan, szak, olyan munkát végez, amelyben köteles a pénzmosás gyanúját bejelenteni. Bizonyos értelemben ezt közérdekű bejelentőnek tekinthetjük, hiszen a bankok a legtöbb EU országban de az EU-n kívül nem sok országban oda vezetett, hogy a gyanukat is, felmerült gyanukat is jelenteni kell a hatóságnak. Nos, ez egy nagyon fontos dimenzió. Uh, az európai kihívások úgy gondolom, hogy igen lényegesek. És uh, az egész kérdést úgy foglalhatjuk össze, hogy minél endemikusabb a korrupció, annál kevésbé hatékony a közérdekű bejelentés szerepe. Ha csak a közérdekű bejelentés nem biztos a dolgában, és jelentést is ír. Ha megnézzük a Deltour eset, vagy a, Vax, a Leaks esetet, akkor azt látjuk ezekből, hogy a PricewaterhouseCoopers e- gazdasági bűnözési felméréséből is ugyanezt látjuk, hogy a közérdekű bejelentés az egyik legfontosabb mechanizmus, hogy egyáltalán tudjunk, meg tudjunk valamilyen csalást. Úgyhogy ez ezért nagyon fontos és természetesen a PVC alkalmazottainak a munkája rendkívül hasznos az eljárás során is. Önök is tudják, hogy ez év májusában meg is nyerték a, a, az ellenük megfogalmazott váddal szemben a bírósági eljárást. Megéri-e a, um, a jutalmazás, az, e, az, ennek az elismerési modelljét még nem dolgozták ki Európában, az Egyesült Államokban sokkal inkább, és egy pici Dél-Koreában is működik ez, valószínűleg az Egyesült Államok hatására, de az egyik gond, nehézség a bűnözéssel kapcsolatos közérdekű bejelentéssel a következő. Nézzünk egy közbeszerzési esetet. Mi van akkor, hogyha keveredik a csalás az EU érdekei ellen, és egyéb jogsértés keveredik, akkor ez hogyan befolyásolja a közérdekű bejelentő kötelességét, jogait, hogyan jelentenek be, és minél endemikusabb a korrupció egy országban, vagy a szervezeten belül, annál kevésbé hajlandók az emberek jelenteni. De ha biztosnak látják, hogy végeredményben a bíróság osztja a véleményét, és elfogadja a bejelentés helyességét, akkor igen. Gyengeséget jelent az, a javasolt irányelvben az, ami a, a, a, a szabályozó felé való jelentést stéssel kapcsolatos. Ha megnézzük ezeket a kérdéseket, akkor véleményünk szerint nem szabadna gyakorlatban különbséget tenni a belső jelentés és a szabályozó felé való jelentéstétel között. Sokkal nagyobb bizalomra van szükség, az embereknek világosan kell tudni, hogy kinek kell a bejelentést megtenni, és mi történik majd végeredményben, és attól tartok, hogy ez még hiányzik a bizottsági javaslatból. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Én is, eh, Greszle asszony kiment a, a teremből néhány percre, de végre elmondhatom én is, hogy mennyire örülünk annak, hogy eh, itt vannak, eh, és sajnálom, hogy a jelenlegi pozí- tanácsadói pozíciójából visszavonul, de a Cardiffi Egyetem az én egyetemem is volt, és biztos vagyok abban, hogy a kapcsolatok megmaradnak természetesen. Nagyon örülök ennek, igen, köszönjük, és köszönjük az előadást. A következő, Kantóni úr, az olasz korrupció elleni eh, hatóság igazgatója. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget először is, hogy eljöhettem egy ilyen fontos műhely találkozóra, ahol beszámolhatok az olasz tapasztalatokról, az olasz korrupció ellenes hivatal tapasztalatairól. Erről már beszélt részben Kinicsi képviselőasszony a bevezetőjében amit nagyon fontosnak és hasznosnak tartok, az az, hogy egy ilyen eszmecsere itt lezajlik, és tulajdonképpen minden hozzászólásból kiderült valami, amit mi is nagyon fontosnak, elengedhetetlennek tartunk az orosz korrupció ellenes hivatal részéről, ez pedig az, hogy az Európai Unió határozottabb szerepet játszon és a korrupció megelőzésében lépjen fel aktívan sokszor erőfordul, hogy eszmecsere zajlik az Európai Unióval, és kiderül, hogy a korrupció megelőzésére alkalmazott módszerek nagyon eltérnek az egyes tagállamok között, és gyakorlatilag szinte semmi közös nincs a tagállamok módszereiben, megelőzési módszereiben. Sokkal nagyobb a homogenitás a Balkán térség országaival például, ott rengeteg hatóság működik, és sokkal nagyobb a hasonlóság közöttük, mint a nyugat-európai tagállamokkal. Néhány szó Olaszországról. 2012-ig a korrupciót leginkább represszíven kezeltük, tehát ugye a büntetőjogi fellépéssel, perekkel, ítéletekkel, és ugye ezt mindenki tudja, hogy a 90-es évek elején Olaszország az egyik legnagyobb vizsgálatot folytatta le korrupció ellenes témában, amelyet Manipulita vagy Tangentopoli néven is ismertek. Persze az elnyomás, a fellépés az mindig az után következik, hogy a korrupció már megtörtént és itt is egy olyan témáról van szó, amelyet már többen említettek, a korrupció egy bűncselekmény, és több sötét oldala van, és mennyiségileg nehéz kiértékelni. Viszont a megelőzési politikát, amely már eleve megakadályozza a korrupciót, abból származik, hogy nemzetközi egyezményeket is be kell, hogy tartsuk. Ugye a 2003-as nemzetközi egyezmény, de az Európa Tanács egyezményei is ide tartoznak, például a 99-es. Aztán a 2012 per 190-es jogszabály, a Severino törvény, nálunk az igazságügyminiszterről kapta a nevét, ami nagyon határozott fellépést tesz lehetővé. Az ilyen megelőzési politika tulajdonképpen három pilléren nyugszik, amelyek a, a, ezt a tevékenységet támogatják. Nemzetközi tám- tapasztalatokra is támaszkodunk, de ahogy mondtam korábban, ezek a nemzetközi egyezmények, amelyekre ugye most uh, utaltam, igaziból nem uh, utalnak konkrét modelleket, nem utalnak konkrét módszertanra, modellekre, hogy hogyan is bonyolodjon a megelőzés, ezt a tagállamokra hagyják. Olaszország három lehetőséget, opciót alkalmazott leginkább együttesen. Ugye egyrészt a represszió logikájából származik az a gondolat, nem a közigazgatás körében, mert ugye az igaz, hogy a megelőzési programok, a megelőzés, megelőzési mechanizmus, az a közigazgatásban tetten érhető korrupciót érinti, nem a magánszférában érintő, jelenlévő korrupciót. De az új megközelítés az másként tekinti a közigazgatást. Tehát nem pusztán egy ellenőrzés alanyaként tekint a közigazgatásra, mindegy, hogy ez büntetőjogi vagy adminisztratív ellenőrzés hanem úgy tekintünk a közigazgatásra, mint aktív szereplőre a korrupció megelőzésében. Több nemzetközi jogszabályban is szerepel ez, az, az integritás szintjei, nálunk a megelőzés szintjeiről beszélünk. Ahogy már mondtam, a 190-es törvény írja elő ezeket az eszközöket, ők a magánszférában működő vállalkozásokra is érvényes szabályokat fogalmaznak meg. És felsoroljuk azokat az intézkedéseket, amelyeknek segítségével a korrupció kockázatait csökkenteni lehet ezeket az eszközöket az ország valamennyi közigazgatási egységének el kell fogadni, mindegy, hogy központi vagy helyi szintről van szó. Ez újdonság és az állami társaságoknak is megelőzési tervet kell elfogadni, tehát korrupció megelőzési tervet. Ezt a korrupció megelőzési tervet kettős szinten fogadják el. Létezik egy nemzeti terv, amelyet a nemzeti antikorrupciós hatóságok fogadnak el, miután az érintett felekkel konzultáltak az ágazatban. És gyakorlatilag ez a, adja meg a kereteket, amelyeken belül aztán az egyes szintek a saját terveiket elfogadhatják, a saját szervezetükre jellemző kockázatokat figyelembe véve, hogy fel tudjanak lépni a korrupcióval szemben. A törvény kötelező intézkedéseket is előír, amelyek minden közigazgat, amelyeket minden közigazgatási egységnek meg kell ö, valósítani, de tartozik például a személyzet folyamatos ö, cseréje. Ugye ez abból az okból fakad, hogy egy köztisztviselő minél több időt tölt el ugyanabban a hivatalban, annál inkább beágyazodik, annál nagyobb a korrupció veszélye. Tehát a közigazgatási egységen belül még emellett a közérdekű bejelentők védelmét is meg kell valósítani, és én nagy érdeklődéssel hallgattam Levi professzor előadását. Olaszországban már 2012-ben elfogadtuk ezt a törvényt, amelyet 2017-ben meg is változtattunk, módosítottunk. Ez a közérdekű bejelentők védelméről szól. Egyébként nagyon súlyos adminisztratív szankciók is szerepelnek ebben a törvényben, hogyha diszkrimináció éri a bejelentőket. és akkor is súlyos adminisztratív szankciókat lehet kiszabni, hogyha az érintett közigazgatási egység nem reagál az bejelentésre, a korrupcióval kapcsolatos bejelentésre. Minden egyes közigazgatási egységen belül kell, hogy legyen egy kijelölt személy, egy kijelölt tisztviselő, aki a korrupció megelőzéséért felelős. Így gyakorlatilag létrejön egy területi hálózat, mindenkinek megvan a saját felelőssége minden egységnek, tehát ugye, ahogy mondtam, el kell fogadni a korrupció megelőzési tervet, tehát megvan a politika szint, és megvan, politikai szint, és megvan a gyakorlati végrehajtási szint, és plusz itt ez a tisztviselő, aki a korrupció megelőzésért felelős, ő közvetlen kapcsolatban van a nemzeti szinten a korrupció ellenes hatósággal. Gyakorlatilag ő az interfész a két fél között a terv végrehajtásában. Most már több mint öt éve léteznek Olaszországban ezek a tervek, és a végrehajtási arány az gyakorlatilag a 90%-ot meghaladja, már minden közigazgatási egység szinte elfogadott ilyen tervet, azért is, mert ha nem fogadnak el ilyen cselekvési tervet, akkor szankcióval sújthatóak. A tervek minőségét is kiértékeljük, hiszen ugye ezt is tudjuk, hogy a probléma nem abban rejlik, hogy van-e ilyen korrupció megelőzési terv vagy sem, hanem hogy milyen ez a cselekvési terv, és az utóbbi időszakban javult ezeknek a minősége, de azért messze vagyunk még attól, hogy mindenütt kiváló minőségű korrupció megelőzési cselekvési tervet fogadjanak el. Még egy követelmény Olaszországban, ami ehhez a témához kapcsolódik, a maximális átláthatóság. Azt hiszem, ezt mondanom sem kell, hogy a korrupció ellenes harcban mekkora jelentőségű. Az angol száz világban az elszámoltathatóság kifejezést használják, az accountability szót, és ez általában arra utal, hogy az állampolgárok elszámoltathatják az állam intézményeit. Vannak olyan államok, ahol az állampolgárok bizalma igencsak megingott az állami intézményekben. Hát itt érdemes ezt a bizalmat helyreállítani, megerősíteni, a közigazgatással, az állami intézményekkel szemben. És Olaszország e tekintetben két eszközt is létrehozott, amelyek egymással együtt működve, egymást kiegészítve növelik az átláthatóságot minden intézmény köteles a honlapján bizonyos adatokat közzé tenni, tehát nyitott módon, úgy, hogy azok bárki számára letölthetők és felhasználhatók legyenek. Mindenféle kényes adat, is szerepelhet itt, de olyan adatok is, amelyek például a közbeszerzésekről, a tanácsadásokról és egyéb tevékenységekről szólnak, minden olyan eset, ahol a korrupció az administratív tevékenységet, az administratív munkát torzíthatja. Ezt most már gyakorlatilag minden közgazgatási egység elfogadja és megvalósítja és jogszabályjal is, a 2016-os jogszabályjal is megerősítettük ezt. Gyakorlatilag a nyilvánossági kötelezettség, nyilvánosságra hozatali kötelezettséget terjesztette ki ez a törvény. Ez olyan, mint az angol száz rendszerben a Freedom of Information Act, tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes állampolgár jogosult adatkérésre, információkérésre, anélkül, hogy bizonyítania kellene, hogy eljárás jogilag érintett a, az adott ügyben. Két lépésről beszéltem, a 2013-as normatív lépés volt az egyik, és a 2016-os lépés volt a másik, és ez a két lépés most már meghozza az eredményeit. A, az Országos Korrupció Ellenes Hivatal vizsgálta hogy mi történik, megjelennek -e ezek az információk a legfontosabb közigazgatási egységek honlapjain, és hogy vannak-e ilyen információ kérések az állampolgároktól, és azt találtuk, hogy igen, az állampolgárok nem csak személyes információkhoz férnek hozzá, tehát nem igaz, hogy az átláthatóság, a, a digitális tisztességtelen magatartásokat ösztönözni. Az állampolgárok információt kérnek, pontosan a közbeszerzésekről, a tanácsadói tevékenységről, és így tovább, arról, amiről korábban nem lehetett tudni. És a harmadik pillére a korrupció megelőzésnek az, hogy megerősítsük a köztisztviselők függetlenségét. Ez is egy olyan elv, amely nemzetközi tapasztalatokból származik. Tehát minél inkább pártatlan egy köztisztviselő, egy közhivatalnok a munkájában, annál kisebb a korrupció lehetőségének az esélye. Két beavatkozásról kell itt szólni. Az első a lehetséges összeférhetetlenség, ami ugye a korrupcióval mindig együtt említésre kerül. A közigazgatásban a korrupciót gyakorlatilag pont az összeférhetetlenség okozza, tehát az, hogy valakinek magán érdekei is vannak, a közérdek mellett megjelennek ezek a magánérdekek. Ezt az összeférhetetlenséget tehát, kez, tehát kezelni kell, a korrupció megelőzésében ez elengedhetetlen, és létre kell hozni olyan mechanizmusokat, amelyek szabályozzák ezt a magán és az állami rendszer közötti kapcsolatot annak érdekében, hogy az összeférhetetlenség elkerülhető legyen. Olaszországban 2012-ben vezették ezt be, még mindig a 190-es számú törvényről van szó, az úgynevezett forgóajtó, a revolving doors, hogy ezt angol kifejezéssel illetik, szabályt, tehát, hogy lehetetlen az átjárás, abban az esetben, hogyha egy állami szervezetből a magánszférába vagy fordítva megy valaki. Hogyha ez összeférhetetlenséget okozhat a közigazgatásban. A második lépés, amit említenék a pártatlanság megerősítésében a magatartási kódexek létrehozása. A 190-es törvény előírja, kötelezően előírja minden közigazgatációs egység számára, hogy magatartási kódexet dolgozzon ki. És ezek nem egyszerűen etikai vagy deontológiai kódexek, hanem ezek olyan magatartási kódexek, amelyek fegyelmi szankciót is vonhatnak maguk után, hogyha nem tartják ezeket a szabályokat be. Sőt, fegyelmi eljárás után az érintett dolgozó el is bocsátható ugye mi a tisztviselő, a, a, az úgymond a, a példa, a tisztviselő példája, a becsületesség, tisztesség, hát ehhez kell közelíteni a korrupciót megelőzve. Az igaz, hogy a magatartási kódexek létrehozása, betartatása sem könnyű. Ezek a nemzeti kódex alapozva születnek meg, és a magatartás benni előírásaik sokkal szigorúbbak. Konkrétan szerepel bennük a tiltás, tehát semmilyen ajándékot nem fogadhat el egy közhivatalnok. Nagyon-nagyon alacsony értékben, nagyon szigorú korlátozások mellett fogadhat el egyáltalán bármit is. és a jogszabályok előírják az Országos Korrupció Ellenes Hivatal központi szerepét. Ahogy már mondtam, ez a hivatal egy független hivatal, és a vezető testület tagjait a kormány jelöli megerősített mechanizmuson keresztül. De szükség van a parlament szakbizo- érintett szakbizottságainak kedvező véleményére is. Kétharmados többségű támogatást kell, hogy szerezzenek a vezetőtestület tagjai. Ez azért van így, hogy elkerüljük, hogy a politika bele tudjon szólni ebbe. A kinevezés időtartama hat év, nem felel tehát ez meg a parlamenti ciklusénak, hosszabb, azért is, hogy ne legyenek ilyen egybeesések. a, az is, azt is megszabja a törvény, hogy a megelőző törvényalkotási ciklusban képviselőként tevékenykedők nem lehetnek a hivatal vezető testületének tagjai. Tehát nagyon szigorúak a szabályok. Azért is, mert ez a testület ellenőrzési tevékenységet is végez, kihatással van a gazdaságpolitikákra, a pénzügyőrséggel működik és ezért a pénzügyőrségen belül létrehoztak egy korrupció ellenes egységet, tehát egy erre szakosodott egységet, amely a korrupció megelőzési jogszabály végrehajtását ellenőrzi, és lehetőség van szankciók elfogadására is hogyha nincsenek korrupció megelőzési tervek, vagy hogyha nem teszik közzé az igazgatók vagyonbevallását, és így tovább. A hatóság függetlenségét a finanszírozási rendszer is biztosítja. A finanszírozás ugyanis nem függ a költségvetéstől, mert a hatóság a piacról finanszírozza magát, közbeszerzésekkel a közbeszerzések egy kis költségének egy kis százaléka folyik be a hatóság kasszájába, tehát nem függünk az állami költségvetéstől. Persze én nem mondhatom meg, hogy a, ilyenfajta tevékenységnek konkrétan mi volt az eredménye, akkor sem, hogyha pozitívan szóltak mások erről. A korrupció megelőzése az egyik legfontosabb téma kellene, hogy legyen a nemzetközi szinten. Azért van ez így, mert alapvető, hogy azonosítsuk a korrupciót, de arra is, hogy elkerüljük a populista rémálmokat a korrupcióval szembeni harcban. nem mindig lehet ellenőrizni az eredményeket, azért, mert még egész a mai napig nem léteznek olyan módszerek, amelyek a megelőző intézkedések hatékonyságát mérnék fel. Tehát mondjuk így tulajdonképpen, hogy nem látható a megelőzési tevékenységek eredménye. Azért, mert a negatív esemény elmaradása nem feltétlen a megelőző tevékenység következménye, ezt nem lehet így kijelenteni, hanem értékelésre alkalmas mutatókat kellene kidolgozni. Ezzel a témával egyébként foglalkozik a mi hatóságunk más szervekkel együtt, az igazságügyi és a gazdasági minisztériummal, a kohéziós ügynökséggel, európai alapokat felhasználva is beindítottunk egy kutatási projektet, amely reméljük 2020-ra lezárul. Két apró pozitív jelről is szeretnék beszámolni. Ugye a korrupció nem mérhető könnyedén, de létezik egy index, egy korrupciós index, hát ennek megvannak a maga korlátai persze, de ettől függetlenül a Transparency International minden évben közzéteszi a rangsorolását. És azért nem kérdőjelezzük meg a képességét, szintetikusan értékeli az érintett országban a korrupció meglétéről kialakult benyomásokat. Olaszország egy elég kellemetlen 79. helyről hasonlóan kellemetlen 53. helyre ugrott előre, de legalább ez egy pici előrelépés. Tehát ez azt jelenti, hogy Olaszország ugye nem azért, mert megszűnt minden korrupció, lépett előre, ugye mindenki tudja, hogy hazámban nem hiányoznak a botrányok, hanem azért, mert az állampolgárok is aktivizálják magukat, a Transparency Itália aktívan dolgozik, és az ügyészség szerepét tükrözi mindez, amely keményen küzd a korrupcióval szemben, de a megelőző tevékenységek hatékonyságát is talán. Úgyhogy talán megengedhetem, hogy azt mondjam, hogy ez a, ebben a korrupció ellenes hivatalnak is része van, hogy a legjobb gyakorlatokat, a bevált gyakorlatokat elérhetővé tesszük a nagy közbeszerzésekben, és így tovább a 2011-es Expo tapasztalait felhasználva dolgozunk tovább, és kidolgoztunk ilyen jó gyakorlatokat, amelyeket más közbeszerzések, nagy események közbeszerzéseinél lehet használni. Más országoknak is hasznos ez. Nagyon hosszú a megelőzés időszaka, nem lehet rövid idő alatt ezt elintézni de hogyha strukturálisan beépítjük egy rendszer DNS-ébe, és sikerül visszafordítani a tendenciákat, akkor annak nagy hatása lehet el kell, és azt hiszem, hogy talán sikerül megváltoztatni azt a gondolatot is Olaszországról, hogy Európa legkorruptabb országa. Uh, thank you for that, uh, Köszönöm szépen a hozzászólását. Nagyon fontos, hogy gyakorlati példákat is kapjunk, és ezért nem szakítottam félbe az egyébként hosszú előadását. Nagyon hasznos volt, köszönöm, és akkor most először a két jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy kérdéseket tegyenek fel. Köszönöm szépen. Elsősorban Levi professzor úrhoz intézem a kérdésemet. Azt szeretném megtudni öntől, hogyan értékeli az újságírók szerepét a korrupció ellenes harcban. A kérdést eh, az indokolja, hogy itt az Európai Parlamentben a munkánk során gyakran eh, eltérő véleményeket eh, hallunk arra vonatkozóan, hogy a tényfej, tényfeltáró újságírókat, újságírás támogassuk-e az EU-s költségvetésből vagy sem. Ön szerint ez jó ötlet, vagy pedig esetleges valami veszélyeket hordoz magában? Nagyon érdekes kérdés. Elnézést szakítja félbe az elnök, a többi kérdést is, vagy a másik jelentésevő kérdését is hallgassuk meg. Grazie, jó Igen, köszönöm szépen. Én szeretném megköszönni mindhárom előadónknak és Cantone úrnak is megköszönöm még egyszer, hogy beszámolt az olasz tapasztalatokról, amelyek szerintem tényleg jó eredményeket hoznak most már, de minden előadónak megköszönöm a beszámolóját. És illet professzor úrhoz intéznék egy kérdést. mondott valamit, amelyel kapcsolatban szeretnék további részleteket megtudni. Ugye beszámolt a, arról, hogy mondjuk pénz kifizetésért szavaza, szavazatokat lehet felvásárolni, és így tovább. Ezt Olaszországból is ismerjük. Engem érdekelne, hogy mi a véleménye erről, illetve a jogszabályokról európai szinten, illetve akár tagállami szinten. És hogyha lehetséges, akkor szeretném, hogy még egy aspektust mélyítsen el, ugyanis utalt arra, hogy a korrupció nagyon gyakran határon átnyúló jelenség. Előfordul, hogy a pénzt más országokban fektetik be illegálisan, és így tovább. Ennek több oka van, most erről nem fogok beszélni, de a lényeg, hogy ez határokon átnyúló jelenség de én felfigyeltem erre, amit ön mondott, hogy ebben az esetben speciális kapacitást kell létrehozni, hogy a határokon átnyúló korrupcióval is szembe tudjunk szállni, úgyhogy engem érdekelne, érdekelnének további lépések, er, további információk erről, tehát a határokon átnyúló fellépésről. Köszönöm. Okay, a few, uh, questions. Itt uh, néhány kérdés hangzott el. Az elsőt Levi professzor úr kapta, és akkor először neki adom meg a szót, utána Kantoni úrnak. Köszönöm, kiváló kérdést kaptam. A tényfeltáró újságírás tulajdonképpen tekinthetjük szintén közérdekű bejelentésnek, és itt eh, rávilágít eh, a nyilvános legitimitás kérdésére, ami gyakran eh, figyelmen kívül esik, amikor a közérdekű bejelentésről vitatkozunk. Az, hogy közvetlenül finanszírozzuk-e az EU-s költségvetésből a tényfeltáró újságírás, ezzel én még nem foglalkoztam, nem vizsgáltam, de ezt jó ötletnek tartom, de minden esetre egy folyamat részeként kell ezt kezelni, máskülönben eh, előfordulhat az is, hogy a tényfeltáró újságírók eh, egyre kevésbé foglalkoznának az EU-s intézményekkel, eh, és ez egyébként ez a jelenség kitűnhet egy korrupció ellenes jelentésből is. A finanszírozás köz forrásokból kellene biztosítani, vagy pedig olyan partnereknek, akiknek esetleg az érdekeit sértheti a tényfeltáró újságírás. Esetleg ez egy hírnevet rontó, vagy hírnév rontó folyamatot is felvethet. Minden esetre eh, ennek lehetnek pozitív hatásai, ugyanis tudjuk, hogy eh, az újságírók, eh, az újságok forrásai meglehetősen csökkennek, és közadományokból kell finanszírozni magukat, vagy ilyen források után nézniük, és lehet, hogy ez több haszonnal járna, mint hogyha a köz hivatalok, akár azok a kiváló intézmények, amelyeket a két oldalon ülő kollégák képviselnek, finanszírozának. Eilett úr, ami az újságírással kapcsolatos kérdést illeti, én köztisztviselőként egy szeretem-nem szeretem kapcsolatban állok az újságírókkal, és e meglehetősen furcsa helyzet adódhat elő, hogyha egy közhivatal vagy közforrásból finanszíroznak újságokat, ugyanis félre vezethet ez. A tapasztalatom azt mondatja velem, hogy a tényfeltáró újságírás eredménye nagyon hasznos forrás lehet, ugyanakkor bizonyos fenyegetéssel is járhat, ami pont az ellenkezője, ellenkezőjét válthatja ki. Úgyhogy talán ez egy olyan kérdés, amit nem feltétlenül üdvözlünk, tehát azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos lehet. Az Olaf munkájának megkezdésekor egy formális szervezet is felállt, amely az újságírókkal tartott kapcsolatot a kommunikációs hálózatunk kiváló munkát végzett abból a szempontból, ahova végül is eljutottunk. Tehát eh, szükségünk van eh, az újságírókra, de fontos, hogy eh, egészséges párbeszédet folytassunk az újságírókkal. Jó lehet ezt a kérdést nem konkrétan nekem szánták, de egy némi elfogultsággal viseltetek e tekintetben, ugyanis Bruno főigazgatónk néhány évvel ezelőtt azt vizsgálta, hogy milyen pénzfelajánlásokat kaptak egyes EP képviselők különböző országokból, és az egyes tagállamokban a bírói döntések ebben az ügyben eléggé eltérőek voltak. Most itt a részleteket lehet, hogy nem jól emlék, részletekre nem biztos, hogy jól emlékszem, de itt most utalok például azokra az állításokra is, miszerint a az Európai Bizottság kész lett volna bizonyos körülmények között pénzt elfogadni. Ez, ezt komoly sajtó visszhang kísérte, és bizonyos igazságszolgáltatási eljárások is indultak egyes tagállamokban. Ami pedig a jogszabályok alkalmazásának feltételeit illeti. Minden tagállamnak képesnek kell lenni saját állampolgárainak a szembeni vádemelésre, akiket esetleg bármiféle gyanú ér, korrupciós gyanú. Tudom, hogy egyes tagállamok meglehetősen aktívak szemben másokkal, sőt egyes tagállamokban talán nem fordult elő a múltban túl sok ilyen eset, de erre mindenféleképpen szükség lenne, hiszen a bűnözők mindig olyan országokba igyekeznek áttenni a tevékenységüket, ahol kevésbé valószínű a az, hogy az igazságszolgáltatás elé állítják őket. Tehát itt aktív együttműködésre van szükség. Szlovákiában és a cseh köztársaságban nyilván történelmi okokból nagyon hasonló a büntető törvénykönyv, és az egyik ország nagyon aktívan segíti az Olafot, illetve más EU-s intézményeket az igazságszolgáltatási együttműködésben, míg a másik ország pontosan ellenkezőleg értelmezi a jogszabályt, és úgy kezelnek minket, mint bárki mást. Köszönjük a tanácsokat, köszönjük az információt, de ezt nem kívánjuk megvitatni. Tehát nagyon fontos, hogy a tagállamok elősegítsék maguk is azt a támogatást, azt a segítségnyújtást, amit mi kínálunk. Vagy legalábbis egy lojális párbeszédet folytassanak velünk. Még ezt kívántam elmondani. Köszönöm, Gressle doktor, a kedves megjegyzéseit, és hogyha itt most tartjuk az ütemezést, az ütemtervet, akkor július 12-én is ott leszünk. Kantoni úr kíván-e hozzátenni valamit? Igen, köszönöm szépen a, a tényfeltáró újságírók fontosságáról, akiket watchdognak is hívnak az Egyesült Államokban. Szerintem ők szerepük elengedhetetlen a korrupció feltárásában, tehát az ilyenfajta tényfeltáró újságírás derít fényt ezekre az esetekre, és az adminisztráció átláthatósága e tekintetben nagyon fontos. Tehát, hogyha létezhet ilyen újságírás, amely fel tudja tárni ezeket az ügyeket, az már egy jó jel. Pozitívan értékeltük azt, hogy a hatóságok honlapjára felkerült információkat az újságírók aztán ellenőrzik, tehát valóban megnézik, hogy egy közbeszerzés vagy egy tanácsadói szerződés után vannak-e, vagy e mögött vannak-e torzító jelenségek, nem feltétlen korrupció, de hogy már eleve ilyen jelenségek. És a korrupció megelőzésében, tehát ez a fellépés is nagyon fontos. De pont azért, mert tényfeltáró újságírásról van szó, én is nagyon óvatosan járnék el, ahogy Levi professzor úr is mondta, tehát nagyon óvatos lennék az állami finanszírozási mechanizmussal, kivéve ha ez objektívan megoldható. Mert ugye itt mindig felmerül a kockázat, hogy pontosan az a helyszín finanszírozza ezt a bizonyos típusú újságírást, hogy egy bizonyos helyszíre menjen és máshova ne. Lehetne valahogy mm, megoldani ezt úgy, hogy függetlenül, tehát minden újságíró bizonyos feltételek mellett kaphasson ilyen gazdasági kedvezményeket. Thank you. Uh... Köszönöm szépen tulajdonképpen a záró megjegyzésekre rátérhetünk, azt hiszem, az előadóinknak adnám meg a szót. Először Csinicsi asszonyt kérem, és utána pedig Peterre asszonyt. Igen. Köszönöm szépen, szeretném még egyszer megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek, és részt vettek ezen a műhely találkozón. Azt gondolom, hogy levonhatjuk a következtetést, hogy a korrupció elleni harc az állandóan folyamatban van. Azért, mert nagyon fontos, hogy határozottan fellépjen az Európai Unió is, és más szereplők is. És persze, ahogy Onidi úr ezt kihangsúlyozta, már történtek lépések a múltban, de az biztos, hogy ezek nem elegendőek, nem elégségesek, és a mai vitából is kiderült, az általunk meghallgatott hozzászólásokból is kiderült, hogy jogszabályra van szükség, olyan jogszabályra, amelynek a segítségével a lehető legjobban tudjuk harmonizálni a tagállami szabályozást, és tudjuk támogatni a tagállamokat abban, hogy a korrupció elleni harcot megerősítsék. és mi azt kérjük a bizottságtól, tehát, hogy legyen egy ilyen jogszabály, ez tényleg alapvető jelentőségű. Az igaz, hogy a gazdasági szemeszterben vannak ilyen elemek, ajánlásokat címeznek az egyes tagállamokhoz, és így tovább, de a két éves beszámoló is, ez a két éves jelentés is nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy a korrupció jelenségét egészében áttekintsük valamennyi tagállamban, és hatékonyabb intézkedéseket, megfelelőbb intézkedéseket tud javasolni általában, illetve minden egyes tagállam helyzetére konkrétan, mert ugye hallottuk, hogy az érintett országok helyzete mindig nagyon eltérő, tehát ez alapvető jelentőségű, legyen jogszabály, és kezdjék újra, vagy indítsák be újra ezt a két éves jelentést. És az is fontos, megköszönöm az Interpol képviselőjének, hogy ezt említette, az együttműködés az együttműködés minden ágazat között alapvető, hogy szembe tudjunk szállni a korrupcióval, illetve a határokon átnyúló jelenségekkel. Én olaszként már komoly tapasztalatokkal rendelkezem ebben, tehát hogy mennyire fontos, mennyire sokat jelent az együttműködés. Az, hogyha ösztönözni tudjuk a tagállamok közötti együttműködést, biztos, hogy fontos szempont. És még egy aspektus, amelyet én itt eh, kidomborodni láttam az eszmecseréből, és a Transparency International esete is utalt erre, tehát hogy nem elég elkötelezni magunkat a korrupció ellenes harcban, hanem láthatóvá is kell tenni ezt a tevékenységet, ezt a kötelezettségvállalást. Ez azért is alapvető, mert ahogy elmondtuk a műhely találkozó elején, az állampolgárok nagyon is érdeklődnek őket, leginkább a korrupció foglalkoztatja, nagyon aggasztja őket, és ez a korrupció alása bizalmat a tagállami intézményekben, illetve az európai intézményekben is, és az európai politikákban is, tehát emiatt is alapvető jelentőségű a korrupció ellenes harc láthatóvá tétele és persze lehetőséget adok még a többi kollégának is, annyit mondanék, hogy azon keresztül, hogy láthatóvá tesszük a korrupció ellenes harcot, hogy egyfajta kulturális váltást valósítunk meg, megvalósul a prevenció. És ezért is nagy örömmel hallgattam Kantóne urat, aki beszámolt arról, hogy hogyan lehetett a megelőzést erősíteni, ebben az esetben a közigazgatáson belül, de ezért is nagyon fontos egy ilyen találkozó, mert nagyon sok mindent tanulhatunk egymástól, és ez nagyban segít bennünket a munkánkban. De én bennem ez merült fel, hogy tessék, ha valamit, valamilyen előrelépés történt is, igen, akkor abból tanuljunk, és a ahogy elhangzott Kantone úrtól, nagyon sok ha nagyon nagy hangsúlyt helyeztek a korrupcióval szembeni fellépésre, a büntető joggal, és így tovább, de fontos, hogy előtte lépjünk, mielőtt még a korrupcióra sor kerül, tehát a megelőzés súlya ugyanekkora legyen, és különösképpen azért, mert ez a jelenség határokon átnyúló. Nem olyan régóta működik ez, hogy az egyes a tagállamok egyes szervei, a szervek, bűnöldözési szervek is együttműködnek, a megelőzése is ugyanígy van szükség, és ehhez jogszabályra van szükség, jöjjön létre egy olyan rendszer, amelynek ez a feladata, megismétlem még egyszer, hogy ezen a területen nem mondom, hogy könnyebb, de talán kevésbé nehéz fellépni akár a közigazgatásban. A megelőzés az tulajdonképpen egyfajta gondolkodásváltást is jelent, kulturális váltást is. Nyílt, őszinte vitát kell folytatni az állampolgárokkal erről a e, témáról. Meggyőződésem, hogy nagyon fontos ez a kulturális változás, ez talán elvezethet bennünket oda, hogy aktív civil felelősségvállalás is kialakul mindegy, hogy valaki politikai szinten dolgozik, közigazgatási szinten, vagy bárhol, de mindenki, hogy minden állampolgár érintve érezze magát, hogy neki is van ebben felelőssége, ez kell, hogy megjelenjen egy ilyen fajta e, váltás, és a közérdek az mindig ugyanaz, a közérdek védelme a legfontosabb, változtassuk meg a mentalitást, amellett, hogy jogszabályokat hozunk, és hogy eszközöket teremtünk a korrupció elleni harcra. És megköszönöm valamennyi előadónknak, hogy eljöttek hozzánk. Biztos vagyok abban, hogy az ő előadásaik nagyon hasznosak lesznek a mi munkánkban. Köszönöm szépen, és végül Pitera asszony kap szót. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a rendkívül érdekes prezentációkért, és mindennel egyetértek, amit a kollégám elmondott. Teljesen egyetértek, és csak annyit tennék hozzá, hogy az előadóink is megerősítették, hogy a korrupcióval, a csalással szembeni fellépés területén több éves tapasztalattal rendelkező intézmények működnek, és ezek az intézmények mindig is számíthatnak a szakértők támogatására, akiket szintén évek óta nagyon lelkesen foglalkoznak ezzel a területtel. Tehát ebből a szempontból nagyon hasznosnak tartottam a mai eszmecserét, és nagyon jó lenne, hogyha rendszeresen, mondjuk évente egyszer találkoznánk, megosztanánk egymással a tapasztalatainkat, a kritikáinkat, és örülnénk azoknak a nem nagy számú sikereknek, amit elértünk, ugyanis ezzel megerősödhetünk azon hitünkben, hogy fel tudunk lépni a korrupcióval szemben. Köszönöm szépen! Köszönöm, és akkor most eh, Greszle asszony kap szót az utolsó szavakat, összefoglalókat megtartsa. Köszönöm szépen mindenkinek, azt hiszem, hogy valóban vannak eredményeink, és ezeket eh, néven is kell nevezzünk, mert mindig csak azt nézni, hogy mi az, ami hiányzik, az egy általános frusztrációhoz vezet, különösen a lakosság körében, aki figyel ránk és elvárja, hogy legyenek eredményeink. Ezért <clears throat> veszélyes, hogyha az az alapüzenetünk, hogy mivel még annyi minden hiányzik, mivel annyi ö, tennivaló van, még mindig nem vagyunk célban. Látjuk a menedékvitánál is, hogy amit az EU elvégzett, a sikerek ellenére senki nem tud hinni benne. Tehát fontos eladni azt, amit el tudunk érni. Úgyhogy ez az első következtetés, a másik pedig valóban fontosnak tartom azt is, hogy a gyenge pontokat megnevezzük. A korrupciós ellenes jelentés két-három nappal az európai választás előtt volt, tehát akkor igazából csak az jutott az eszembe, tehát köszönjük szépen, ez így jókor jön. A, de mivel szelektív olvasmányokról vannak, van itt ilyenkor szó, úgy gondolják, hogy ez is egy olyan vita volt, amit az európai választások előtt érdemes megnyitni. Nem, hát lehetne jóval előtte, vagy legalábbis a a publikálást lehet olyan időben, amikor nem zavarja a közhangulatot. Ez óriási hiba volt szerintem, és fontos ezeket is kimondani. Az európai szemeszter nem, meg a megoldásai, a kezelése nem megfelelő, ezt önök is említették, és úgy gondolom, hogy egy újabb nyomonkövetésre, follow van szükség, és arra, hogy állandó ellenőrző mechanizmus, felügyeleti mechanizmus legyen a tagállamokban. A bolgáriai sajnos nem bizonyult elegendőnek, és értem, hogy miért frusztráltak, az, hogy hogyan tudjuk az oroszlán fogait kivenni, ez egy nagyon fontos a vagy, vagy elfogadjuk, hogy kellenek ezek az oroszlán fogok, vagy pedig új mechanizmusra van szükség. Kérdés, hogy ez a jelentés valóban az oroszlánnak a fogait jelenti -e, tehát tudunk vele valamit kezdeni, vagy pedig valami olyasmire van szükség, ami napi munkát tesz lehetővé. Úgy gondolom, hogy igenis lehet egy oroszlán fogakkal, de mégis minden a végrehajtáson múlik. Hogyha a bizottság nem jól vezeti ezt a vitát, akkor annak semmi előnye nem lesz. A jelenlegi jogi kereteket nyilvánvalóan lehet tovább fejleszteni, de tudjuk, hogy ez mennyire nehéz, különösen a, a válságok idején. A korrupció kérdése és a csalás nagyon fontos, figyelni kell rá, hogyha azt nézem, hogy a korrupció vagy a, korrumpálódni, az már egyfajta érvényesülési eszközé válik bizonyos országokban, látok Bulgáriában, az államfő az osztrák alapokba is benyúlt. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy a hűtlen kezelés, amit ott látunk, az nem hagyhat hidegen minket. Meg kell nézni, hogy a vádak mennyire igazak. Tehát minden vitával azt akarjuk kideríteni, hogy mennyire igazak a vádak. Szlovákiában hasonló volt a helyzet, nem tudjuk, hogy csak a nyilvánosság előtt zajlik-e mindez, vagy pedig mögöttes dolgok is vannak abszolút tisztességtelen politikai vita tárgy, vitában kihasználni ezeket a, a vádakat. Ha valakinek valaki vádol, akkor azt igazolnia is kell tudni. Úgyhogy éppen ezért úgy gondolom, hogy és a szlovák példából is ez látszik, hogy az EU programokkal rengeteg pénz jár, és ez média figyelmet is magára von. Vannak olyan média vállalatok, amelyeknek azonban vannak egyéb pénzügyi érdekei is, és ezeket nem lehet azzal szolgálni ezeket az egyéb érdekeket, hogy a médián keresztül zsarolunk, ez teljesen elfogadhatatlan. Meg kell találni, hogy hogyan védekezzünk ez ellen. Legjobb ilyenkor nem beszállni a kampányban. Nos, ezek azok a dolgok, amelyeket nyomon kell követnünk, de hát bízhatnak bennünk, ezt megtesszük. A az emlékezetünk az messzire visszanyúlik, ráadásul jövőre remek alkalom is lesz arra, hogy megfelelő nyomással az elvárásainkat érvényesítessük. Egészen biztos vagyok ebben, hogy ez sikerül. Az insiderek azok tudják, hogy miről beszélek. Minden esetre szívből köszönöm neked is, Derek. Még egy kicsit a, nem a rutinszerű dolg, életemet folytatom a karom miatt sem, úgyhogy köszönöm ezt a vitát, és átadom a szót Deriknek. Thank you very much. It's a pleasant surprise. I was just going to switch. Ó, micsoda kellemes meglepetés. Mindenki hátradőlhet, nyug- meg nyugodhat. Nézzük meg a következő napi rendi pontot. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt vitában ilyen sokan részt vettünk, mert rendkívül hasznos volt számos intézmény tudós, civil szervezet volt itt mindenkinek. Köszönöm a két előadónak, és most pedig nézzük meg az ötös napi rendi pontunkat. Az Európai Számvevőszék az EU-n kívüli migránsok integrációjáról szóló dokumentumról egy, egy tájékoztató, ha jól tudom, Mielőtt az előadó megérkezik, és a képviselő kérdéseket ennek mi lenne, hogyha ő az előadását megtartaná? Igen, köszönöm szépen, mindig nagy örömmel jövünk a, az intézményünk részéről, a számvevőszék részéről, hogy ide jöjjünk. Két napi rendi pont van, az egyik a, a migránsok integrációjáról. Köszönetet szeretnék mondani tehát a meghívásért, és nézzünk, csapjunk a közepébe. A védelmet igénylő emberek számának a jelentős növekedése miatt az EU migrációs politikája rivalda fénybe került. 2014-17 között mintegy 3,7 millióan kértek menedéket, e, háromszor többen, mint a korábbi években. Mások e, egyéb okból jönnek az EU-ba, élni, tanulmány, családegyesítés, munkavállalás. A migránsok jogilag az Európai Unióban tartózkodhatnak meg, de nincsen EU állampolgárságok az EU lakosságának 4%-át adják. Az integrációjuk hatékony le, ha hatékony az integráció, számos előny, gazdasági, társadalmi, pénz, ügyi e, előnyökkel szolgálhat, de különböző típusú migránsok is vannak, és az integrációs lehetőség e, különböző területeken való lépéseket igényel, oktatás, lakás, foglalkoztatás. Az, in, az integráció igen nagy kihívást jelentő gyakorlat az Európai Uniónak jelenleg. A migránsok integrációja elsősorban a tagállamok hatásköre és felelőssége, de az Európai Unió szerele, az öszt, szerepe az ösztönzők és a támogatás. A mai bemutatandó dokumentumunk nem egy audit jelentés, bár ugyanazokat a szigorú minőségi normákat alkalmazzuk. A dokumentumban összehasonlítjuk, milyen lépéseket tettek az EU intézmények az integráció terén, elsősorban a legutóbbi létszámnövekedésre adott reakciót vizsgáltuk, és az EU integrációs politikák végrehajtását az egyes tagállamokban, és az EU szerepét vizsgáltuk az intézkedések alakításában. Ennek során hét fő kihívást határoztunk meg az integrációval kapcsolatban. Az elsővel kezdem. Minél korábban indul el az integráció, annál nagyobb a siker esélye. A tagállamoknak azt kell megnézniük, hogy hogyan véhatják végre az integrációt, és ez nyilvánvalóan befolyásolja, hogy melyik országban akarnak integrálódni. Egyéb tényezők természetesen szintén kétszer, késleltethetik a, az integrációs folyamat, például a, a jelentkezési hosszú várakozási időszakok. A második, egyenlő jogok és diszkriminációmentesség intézkedések minden tagállam biztosítja, biztosítania kell a diszkriminációmentességet, de a 2017-es felmérés értelmében a legtöbb európainak negatív érzései vannak a külföldről beérkező migrációval kapcsolatban. Saját felmérésünkben négy tagállam jelezte, hogy a migránsok felé való attitűdnek negatív hatása van a migránsok integrációjára. A következő harmadik kihívás a finanszírozás. Több alap van az Európai Uniós költségvetésben, ahol, ahonnan finanszírozható a migránsok integrációja. A legutóbbi migrációs szám növekedéssel kapcsolatban 5 milliárdra emelték a plusz finanszírozást, az integrációt 15 milliárddal kiválták segíteni pluszban. A potenciális lehet rendelkezésre álló összeg viszonylag kicsi az egyéb strukturális alapok összegéhez, de ezzel kapcsolatban valós adatokra is szükségünk van. Éppen ezért a teljes költség, amit a tagállamok integrációra költhetnek, nem igazán ismert. Nem ismerjük a migránsok számát sem, aki az alapokat igénybe vette. A tagállamok szerint a a félidős jelentés alapján több forrásra van szükség az integrációhoz. Véleményünk szerint a hatékony integrációs intézkedésekhez épp átfogó szükség és igényfelmérésre és, és forrásfelmérésre van szükség megfelelő időben. A, finanszí a szükséges nemzeti szintű finanszírozás megfelelő értékelése nélkül nem tudjuk meghatározni, hogy az EU hogyan tudja kiegészíteni a nemzeti beavatkozásokat. Éppen ezért fennáll a veszély annak, hogy az intézkedések nem lesznek hatékonyak. A következő a migráns integrációs akcióterv, amelyet 16-ban fogadott el a bizottság, és a, a bizottság akciótervének következő lépései. Ezzel ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy összpontosítsák tevékenységeiket további intézkedések meghozatalára is annak érdekében, hogy nemzeti szinten járjanak el. De ezek, ezeket a bizottság már nem ellenőrzi, ezért eh, nem is tud teljes mértékben támog, nem tudja teljes mértékben támogatni a tagállamokat. Az elemzés során úgy gondoltuk, hogy a migránsok támogatása, segítése minden szakpolitikai területen külön kihívást jelent – vannak olyan tagállamok, ahol nemzeti integrációs politika van, vannak, akik helyi és regionális szintű intézkedéseket terveznek, mások más intézkedésekbe integrálják a, ezeket, de a felmérés alapján nagyon sok tagállam egyáltalán nem tesz semmiféle migráns csoportra vonatkozó külön lépéseket, mint fiatal migránsok, stb. Ezen kívül a legfelsőbb audit intézmények több hiányosságot is kimutattak a, végre, a tagállamok szintjén. Az integrációs politika végrehajtásában nagyon fontos, hogy a migráns, minden migráns támogassanak a különböző területeken. A hatodik kihívás, amit meghatároztunk, az a rendelkezésre, az adatrendelkezésre állás. Az EU források nem, szükség, nem várják, az EU alapok nem követelik meg a migránsok integrációjának eredményére vonatkozó adatokat, sem az integrációval kapcsolatban, sem pedig egyéb területekkel kapcsolatban, és nincs a tagállamok nem használnak indikátorokat az eredmények nyomon követésére. Az intézményi jelentésben kiemeltük, hogy nem elegendő az információ az in, ami integrációs intézkedésekről, és a tagállamokban több gyengeség is van az ellenőrző rendszerekben. Az integrációs politikában megbízható adatokat kell használni, amivel a minden érintett mérheti az előrelépéseket, és igazíthatja a szükséges intézkedéseket az igény szerint. Kicsit lassabban szól közbe az elnök asszony rendkívül figyelmesen. Tehát további intézkedésekre van szükség. Az utolsó ö, hetedik kihívás, amelyet azonosítottunk, az a finanszírozás komplexitásával van kapcsolatban. A szükséges jogszabály, a jogszabály értelmében a tagállamoknak koordinációs mechanizmusokkal kell maximalizálni a szinergiákat és minimalizálni a túllépéseket. Mégis a felmutatás azt mutatja, hogy nem minden tagállamnak van ilyen mechanizmusa, és csak három tagállam adott ki koordinációs útmutatókat. Az erős, a, a nemzeti a nemzetek erős vezető szerepére pedig szükség van, hiszen a strukturális alapok többszintűek a nemzeti hatóságoktól a helyi szintekig. fennáll a kockázata annak, hogy a finanszírozás komplexitása miatt mm, a szakpolitikai végrehajtást nem lesz hatékony. Végül pedig az in, a migránsok integrációja az új társadalmakba nem egyszerű folyamat, különösen nem, mivel lényegesen növeksz, növekedett a migránsok száma az elmúlt időszakban. Fennmarad a feladat annak, Mégis megmarad a feladat, amely mellett az Európai Unió elkötelezte magát, a hatékony integráció, hiszen ennek gazdasági adó és egyéb előnye is származnak a tagállamok számára. Remélem, hogy tájékoztatom informatív volt, hasznos és fontos elemeket tartalmazott önök számára az EU jogszabályok jelenleg és jövőbeni alakításához. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt. Ez egy rövid előadás, ha lehet, akkor az akkor most az előadónak adom csak meg a szót, és talán az árnyék előadónak. Véges úr. Bon dia, bonjour. Donc je, je vais m'exprimer en, en français. Bon, donc je, je... Jó napot kívánok, franciául fogok, fogok szólni. És kérem, igyekezzenek megérteni, megérteni engem, semmi kritikával nem illetem a tolmácsokat, támogatjuk őket és sok sikert kívánunk nekik, hogy a céljukat elérjék. Elnézést kérek, hogyha nem feltétlen fogalmazom tökéletesen világosan a portugál jegyzetekből kiindulva franciául. A feleségem egy általános iskolában dolgozik, és ide szír gyerekek érkeztek. Nagyon egyszerű a helyzet. Abban a pillanatban, hogyha valaki szembe kerül velük, akkor rögtön minden megoldódik, a negatív kép, amely kialakult bennünk, az eloszlik. Ugye mindig azt látjuk, hogy a válság van, a migránsok jönnek, érkeznek, veszélyes, stb. De hirtelen ott állunk velük szemben, és akkor ez a kép szerte foszlik, ez a negatív kép. A kantinban a gyerekek nem ettek először, utána elkezdtek beszélni a többiekkel, később pedig ők szolgálták ki a többieket, unokatestvéreiket, akik ugyanebbe az iskolába érkeztek. Tehát beindult ez a folyamat, de ami engem aggaszt az az, hogy ez a menekülteknek csak egy kis részét érinti. A akik az illegális hálózatokon keresztül érkeztek ide, ők nem kerülnek be az oktatásba, az integrációba. Tehát az biztos, hogy az integráción dolgozni kell, mert nem minden tökéletes, mindenütt lehet jó példákat találni, és az ellenkezőjét is, de azt mindenképpen észbe, észben kell tartani, hogy az érthetetlen politikákat nem szabad folytatni az Európai Unióban, tehát ez, hogy Törökországban, Szíriában, máshol táborokban gyűjtik össze a menekülteket, vagy egész egyszerűen hagyják őket meghalni a tengeren, tehát ez butasság. abban a pillanatban, hogy ideérnek és szembe vagyunk, szembenézünk velük, akkor rögtön megértjük, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, és szerte foszlanak az előítéletek velük szemben. amelyekre hivatkozott is ez a felmérés, a közvélemény kutatása az európaiak körében. Az, ahogy azt elmondtam, még azt is megjegyezném, hogy ez a jelentés nagyon fontos, sőt optimista tulajdonképpen, mert jó példákat is felhoz, sikerekről számol be. Van egy aspektus, ami szerintem megkerülhetetlen, és jelentős, ez nagyon fontos. A tagállamok feladata lenne, hiszen ők vannak közelebb, még messzebbre kellene, hogy menjenek, az önkormányzatoknak kellene szerepet adni, hiszen az önkormányzatok kerülnek a menekültekkel kapcsolatban, ők vannak a terepen, a, ők hajtják végre az intézkedéseket a gyakorlatban. gyakorlatban. Kritikus fontosságú az, hogy ez a modell túlságosan is a civil szervezetekre támaszkodik. Nem ö, vagyunk a civil szervezetek ellen, de gyakorlatilag nincs megfelelő garancia. Ezek a gyerekek, akiket én említettem, egy civil szervezet támogatását élvezik. Ez a civil szervezet két évig kap támogatást, és ezért nem tud hosszú távú garanciákat biztosítani a gyerekek számára. Tehát ezt a helyzetet, ezt a bizonytalan helyzetet mindenképpen rendezni kellene. Tehát abszolút gondoskodni kell arról, hogy az állami szervek lépjenek fel struktúráltan. A civil szervezetekre szükség van, de legyen jelen az állam, és biztosítsa ezt a folytonosságot az integrációs intézkedésekben. Mert az integráció az hosszabb időt vesz igénybe. Tehát nem csak arról van szó, hogy megtalálunk egy szállást és kész, hanem egy hosszú időn át végrehajtott stratégia ez, meg kell tanulni a helyi nyelvet, be kell illeszkedni az oktatásba, a munkaerőpiacra, és így tovább. És gyakran kiderül, hogy ezek az önkéntes fellépések nagyon fontosak, de a probléma mindig ez, hogy nincs meg a folytonosság. Vegas úr, mondja az elnök, félbe kell, hogy szakítsam. A tolmácsokat, tolmácsok, akiket mi támogatunk, 12 óra 30-kor be fogják fejezni a munkát, és lennének még itt kérdések. Igen, köszönöm, elnök úr, befejezem, akkor még egy utolsó megjegyzést teszek. Persze a tagállamoknak kell cselekedni, ahogy mondtam, de az biztos, hogy legyen egy közös megközelítés, és a szaragozai mutatókat, a szaragozai mutatókat szeretném egy picit itt jobban megjelenítve látni. Ez megoldás lehetne, hogy legyen valamilyen standard. Tehát, hogy ne akárki akármit tehessen, hanem legyen valami fajta útmutatás, ami keretek közé fogja ezt a munkát, és valamilyen összehasonlíthatóság vagy elemzés, minőségi elemzés vagy mennyiségi elemzés elvégezhető legyen. Nyilván nem lehet mindent számszerűsíteni, de mégis objektív elemzésre lehetőség lesz. És akkor szeretném a szaragozai mutatókkal kapcsolatban a véleményüket egy picit elmélyítve hallani. Köszönöm szépen, Lali úr! Köszönöm, rövid leszek. Kedves kollégák, Ivanova asszony mi nagyra méltányoljuk Szimonov asszony jelentését. A migránsok integrációja rendkívül fontos az európai társadalom működéséhez, ugyanakkor részletes információra van szükség a helyzetről. A információk tárháza meglehetősen gazdag, így a megfelelő intézmények és ügynökségek felméréseket végeznek a tagállamokban, és különféle kiadványok is megjelennek. Ez, ezeket az információkat megfelelően fel kell dolgozni, hogy valós képet kapjunk a migrációs folyamatokról és az integrációról. Az integrációs folyamat meglehetősen összetett, számos akadályjal jár, és a bemutatott kihívások a legtöbb szemponttal összefüggnek például az emberi jogok, a, koordin, a finanszírozás koordinálása, illetve az eredmények mérése. És néhány ajánlást szeretnék tisztázni, amit az számvevőszéki dokumentum tartalmaz. Tehát a migránsok jogi helyzete tekintetében az információ az esetek 30%-ában nem áll rendelkezésre, tehát miatt az ő igényeiket nagyon nehéz kielégíteni, és nagyon nehéz elősegíteni az integrációs folyamatot. A tájékoztató anyagból látjuk, hogy a migránsok 77%-át öt tagállamban osztják szét, és ezek a legnagyobb országok. Nyilván több oka van ennek. Harmadsorban a hatos ábrán láthatók a szelektív indikátorok. Amikor az integrációs hiányosságokat vizsgáljuk, az a migránsok tekintetében, akkor láthatjuk, hogy a másod-harmadik generációs migránsok állampolgárok, és a nyolcas ábrán láthatók a legfontosabb alapok, amiből ezt a folyamatot támogatjuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a legkülönbözőbb alapokat igénybe vegyük ezen a területen, és egyes alapokat az egyes tagállamok csak kisebb mértékben használnak fel. A prezentációból láttak, hogy például a Horizon 2020, a COSME, vagy az Erasmus Plus illetve különböző innovációs programok is megvalósultak, és ezekből finanszírozták a migránsok integrációját. Érdemes lenne felmérni, hogy ezek a programok mennyiben járulnak hozzá a harmadik országból érkező tehetséges személyek integrálására. Elnök, a bizottság részéről Szavrik úr jelen van. Én nagyon megkérem, hogy röviden szóljon a témához, és ha kérdések merülnek fel a számvevőszékhez, akkor ezt kérem, hogy majd írásban tegye meg. Köszönöm szépen, elnök úr, néhány Rövid észrevétel a jelentéssel kapcsolatban. Köszönjük szépen az Európai Számvevőszéknek ezt a dokumentumot. Ez nagyon fontos, eh, hasznos volt számunkra az új alapok előkészítésében, a 2020-27-es eh, eh, új pénzügyi keretek kidolgozásában eligazított bennünket. Pontosítom tehát gyorsan, az Európai Bizottság egyetért azzal a megállapítással, hogy az integrációt minél előbb be kell indítani, tehát ezt nem lehet késleltetni. és az irányelv felülvizsgálatában is ö, szerepeltetni fogjuk ezt. Ugye itt ö, ö, szerepel, hogy ö, 9-ről 6 hónapra csökkentsék az időt, ami után a munkaerőpiac elérhetővé válik a menedékkérők számára, és a bizottság valamennyi cselekvési tervét elindította, ami az igényeket illeti, illetve a finanszírozást illeti. Viegas úr, úr is hangsúlyozta, hogy ez a kompetencia a tagállamoké. A bizottság, az Európai Unió támogatja a tagállamokat pénzügyileg is, és ezért is ennyire fontos ez a jelentés. Tehát igyekszünk majd az alapok programozását jobban koordinálni a következő pénzügyi keretek között, hogy megkülönböztessük a rövid távú finanszírozást, illetve a hosszú távút, tehát ugye a, a, a rögtön fogadás és így tovább, és a hosszú távon pedig a strukturális alapok használatát. Ami a mutatókat illet, ugye rákérdezett az előadó ezekre a mutatókra, megerősíthetem, hogy a bizottság által elfogadott mutatók, tehát a dokumentumokban, az alapokra vonatkozó dokumentumokban, a jogalapban már benne vannak a mutatók, a zaragozai mutatók is, az AMIF-ban konkrétan, tehát a menekültügyi, migrációs és integrációs alapban, de a strukturális alapokban is vannak mutatók, amelyek konkrétan az integrációt a harmadik országbeli személyek esetén értékelik és tehát köszönjük szépen ezt a segítséget még egyszer. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden fogalmazott, és akkor ezzel ezt le is zárjuk. A ma délelőtti utolsó napirendi pontunk a hatos, az Európai Számvevőszék külön jelentése, a szélessávú hozzáférés az Európai Unió tagállamaiban. És ismét röviden megadom a szót Ivanova asszonynak, Köszönöm, igyekszem eh, minél rövidebben fogalmazni, és nem túl gyorsan, hogy a tolmácsok követhessenek. És a nem, itt meg nem vitatok kérdésekre, majd az előző ponthoz írásban fogunk válaszolni. Ami a széles sávú hozzáférést illeti, nagyon érdekes ez a téma, és külön köszönöm a bizottságnak a kiváló együttműködését az auditunk során. Ez komoly kihívást jelentett, hiszen több főigazgatóság és nemzeti hatóság vett részt a munkában. A 2020-as stratégia keretében 2010-ben három célkitűzést fogalmazott meg az EU a szélessávú hozzáférés tekintetében volt az alap, a 30 megabites sávban, a gyors széles sávú hozzáférés és az ultragyors 100 megabit fölötti széles sávú hozzáférés Ezeket részletesen kifejtjük a jelentésben. A célkitűzések érdekében több szakpolitikai intézkedésre került sor, 15 milliárd eurót biztosítottak a tagállamok számára a 14-20-as időszakban a különböző források finanszírozására, így például 5,6 milliárdot nyújtott az Európai Beruházási Bank. És mi az auditunk során az eddig fellépések hatékonyságát vizsgáltuk az EU, illetve a tagállamok részéről. A 14 és 20-as időszakot, illetve azt megelőző időszakot vizsgáltuk, az összes EU-s forrást, az EIB forrásait is ideértve öt tagállamot kerestünk fel, Írországot, Németországot, Magyarországot, Lengyelországot és Olaszországot, és más érdekelt felekkel is folytattunk tárgyalásokat. A fő megállapításunk szerint a széles sávú hozzáférési helyzet javul összességében, de a 2020-as célkitűzések még nem teljesültek. A három célkitűzés esetében az alap tehát a 30 megabit alatti hozzáférés minden tagállam teljesítette, a következő szint azonban valószínűleg nem érhető el, a százszerzalékos lefedettség nem érhető el a következő sávban, és különösen a vidéki területek jelentenek problémát. 2017-ben csak 14 tagállamban valósult meg a 50 százalékot sem elérő lefedettség, ami pedig az ultragyors szélesávú hozzáférést illeti, összesen a háztartások 15%-a rendelkezik ilyen hozzáféréssel 2017-ben. Tehát ez az 1,5-es célhoz képest komoly elmaradás, mert csak a tagállamokat ugyan támogattuk, és ezeket a támogatásokat a tagállamok pozitívan értékelték, a monitorozás azonban nem megfelelően koordinált, koordinált az egyes főigazgatóságok között. Megállapítottuk továbbá, hogy minden tagállam kidolgozott egy szélessávú stratégiát, egyes tagállamok némi késedelemmel fogalmazták meg ezt a stratégiát, és a célkitűzések sem mindig illeszkedtek a 2020-as stratégiához, és ezen kívül a tagállamok nem mindegyike fogalmazta meg az internet infrastruktúrára, infrastruktúrára vonatkozó jogszabályi igényeket, és ami a vidéki és külvárosi területekre vonatkozó politikát illeti, az audit nem vizsgált azokat a területeket, ahol az állami támogatásra is szükség van. A versenyhelyzet is problémás egyes tagállamokban. Nyolc ajánlást fogalmaztunk meg a bizottság felé a stratégiai tervezés, a szabályozói keret és a verseny tekintetében. Nagyon röviden ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm, és elnézést, hogy itt sürgettem. És akkor most Novakov úrnak, a jelentéstevőnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a tolmácsoknak a munkáját, az erőfeszítésüket. Másodszorban Szimanova asszonynak köszönöm meg, hogy ezen a rendkívül kiegyensúlyozott és gyümölcsöző jelentésen dolgozott, eh, időben terjesztette be a tárgyalások szempontjából és a jövő évi pénzügyi keretek közös eh, rendelkezések tárgyalása szempontjából is. A digitális adatok alapvetően fontosak az életben, a kormányok és a vállalkozások számára. Ahhoz, hogy Európa a globális gazdaságban versenyképes maradjon, a széles sávú hozzáférés szükséges. Ezzel segítjük az oktatást, a szociális befogadást, a távoli és vidéki területek fejlődését, a lakosság kiüresedését ellen is, tehát a, a kiüresedett lakosság szempontjából kiüresedett területek számára is a szélessávú hozzáférés az megfelelő lehet a gazdaságilag hátrányos helyzetű területek számára is, bár itt még mindig vannak kihívások. A vidéki és elszigetelt területek nagyon sok tagállamban még mindig problematikusak, különösen Üdvözlöm éppen ezért a bizottság kezdeményezését, az úgynevezett Wi-Fi Európának programot, amelyben, mint, amelyben mintegy 120 millió eurót fordítanak 2019-ig, különösen azon területek támogatására, ahol a legnagyobb szükség van az ingyenes wifi lefedettségre. A rurális vidéki területek és a, a a területekre, és azon, ahol a lakosság elvándorolt, ott a, hez, a terület vitalitásának visszaállításához is szükség van. Fontos a szélesávú beruházás is. Sajnos a vidék a magánberuházók számára nem vonzó. A közfinanszírozás legyen az országos, európai, önkormányzati, regionális vagy területi, ez lehet az alternatíva a szélesávú kapcsolódás megoldásához. A tagállamok erre vonatkozóan jelentős oktatást is biztosítanak. A, a számbevőszék támogatása és tagjainak támogatása nagyon fontos. A parlament és a bizottság így könnyebben végezheti el feladatát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy a munkát végezhetjük. Mi is köszönjük, hogy így időzített, Árnyék előadó úr, Ali úr, egy perce van. Thank you very much. The, the commission and we have... Köszönjük. A Malien Tuszák a bizottság nevéből. Igen, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, Ivanova asszony, Köszönetet szeretnék mondani az Európai Számvevőszéknek, különösen Ivanova asszonynak és csapatának, hiszen kiváló az együttműködés, intenzív volt a munka. A